Goedemorgen collega's, uh, laat ons de werkzaamheden... Jó reggelt Elkezdjük a mai ülést némi késéssel. Szeretném köszönteni Hán biztost és eh, munkatársait. Köszöntöm a számvevőszék képviselőit is. Azt javaslom, hogy tartsuk a szokványos eljárást, a számvevőszék kezdi, Utána reagál Hán biztos, majd a jelentéstevőnek adunk szót. Dear members of the committee, ladies and gentlemen, I'm Tisztelt Szakbizottság, Hölgyeim és Uraim, nagy örömmel mutatom be a, ma a 2011-es éves jelentés 5. fejezetének eredményeit. Ez a regionális politikával, energiával és közlekedés költségvetési területeivel foglalkozik. Ahogy Ovidiu Ispir kollégám az Andor biztos úrral november 7-én folytatott meghallgatás alapján alatt elmondta, Ebben a konkrét felmérésben található az foglalkoztatás és szociális ügyekre vonatkozó információk a hatodik fejezetben találhatóak, az ötödik fejezet összesen 35 milliárd euró összes kifizetésről szól, ennek 94%-a a regionális politikába tartozik. 180 kifizetésről szóló mintát vizsgáltunk, hogy mennyire sikerült az összes szabálynak és rendelkezésnek megfelelniük. A számvevőszék szerint a legvalószínűbb hiaba arány 6% a regionális politika energia és közlekedés területén. A 6% kevesebb, mint a tavalyi eredmény, de még mindig jelentősnek tartjuk, mert meghaladja a 2%-ot. A 6%-os hiba arány annak tudható be, hogy a közbeszerzési eljárások szabályainak nem felelnek meg a kifizetések, és leginkább a támogathatóság kritériumait nem töltik be azok, akik megkapják a pénzt. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy itt pazarlásról vagy csalásról van szó, csak hibákról. Hölgyeim és uraim, a közbeszerzéssel kapcsolatos hibaarányról szeretnék most részletesebben szólni. A közbeszerzési eljárásoknak nem feleltek meg az eljárások, és ennek következtében a kifizetések másmilyenek lehettek volna. De hogyan tudjuk perspektívában vizsgálni ezeket az úgynevezett közbeszerzési hibákat? Szeretném hangsúlyozni, hogy a hiba nem feltétlenül jelenti azt, hogy az EU által finanszírozott projektet nem a tervek szerint hajtottak végre. Nem akarom azt a benyomást tenni, hogy például egy út, vagy egy csatornázási projekt, vagy egy híd, vasút, vagy kórház nem épült meg. Nem erről van szó, hanem általában a támogathatósági hibákról. A 6%-os hibaránynak kevesebb, mint a fele esetében gondolja azt a, a szemvevőszék, hogy a támogathatósági szabályokkal nem teljes mértékben felelnek, nem teljes mértékben feleltek meg a kedvezményezettek. Ezeket a hibákat egyébként maguk a tagállamok is láthatták volna. A 180 tranzakcióból 107-et érintettek a hibák. Ez azt jelenti, hogy az esetek 50%-ában legalább a közbeszerzés vagy a támogathatóság szabályait nem sikerült teljes mértékben betartani. Körülbelül a 107 eset harmadában a nem megfelelés komoly problémákhoz vezethetett volna. Ez a, az egy harmad vezet ahhoz a 6%-os hibaarányhoz, amiről a korábbiakban beszéltem. A megfelelési probléma kevésbé volt problematikus például a késői publikációval, a késjedelmes kifizetésekkel kapcsolatban. A hibák nagyjából kétharmadában a regionális politika területén elég információ állt a tagállamok rendelkezésére, hogy korábban is ők felfedezhették és kijavíthatták volna ezeket a problémákat, mielőtt beküldik az igazolást a bizottságnak. Végül a számvevőszég az irányítási és kontrollrendszerek három aspektusára szeretne kitérni. Az első az audithatóságok esetében a 112-ből 7 ilyen született meg, jött létre, de a 7-ből csak 4 volt működőképes, és 2 részben működőképes. Az egyik audit hatóságot, a Csehországit megvizsgálta a számbevőszék, és nem találtuk őket hatékonynak. Az Európai Bizottság ezzel egyetértett. Érdekes volt meghallgatni a cseh hatóságok prezentációját az e, november 27-én e szakbizottság előtt. A számbevőszék megjegyezte, hogy az Európai Bizottság hasonló gyengeségeket látott, mint mi. Az Európai Bizottság a megfelelő következményeket, következtetéseket levonta az éves ellenőrzési jelentésében a hibaarányra vonatkozóak. Másodszorban a 2006 os programok lezárásával kapcsolatban a számvevőszék azt tapasztalta, hogy a lezárási eljárás jobb volt, jobban előkészített volt, mint korábban. De azért voltak itt is hiányosságok, amelyek aláshatják a bizonyos záró dokumentumok megbízhatóságát, amiket a tagállamok a bizottságnak nyújtottak be. Harmadsorban a regionális politikai főigazgatóság éves cselekvési jelentésével kapcsolatban a számvevőszék azt tapasztalta, hogy az operatív programok számában történt növekedés együtt járt azzal, hogy az Európai Bizottság sokkal szigorúbb ellenőrzést és felméréseket végzett. Köszönöm a figyelmet. Eh, köszönöm szépen a bevezető megjegyzéseket, és köszönöm az ön és a munkatársai munkáját. Most pedig megadom a szót a biztosnak. Eh, parancsoljon, biztos úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, szembevőszéki tagok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is köszönetet szeretnék mondani Gréten úrnak a kohéziós fejezet fair bemutatásáért. A 2011-es számvevőszéki jelentésben harmadik alkalommal látjuk azt, hogy a hiba arány a 2006-os és 2008-as időszak közötti átlag alatt van. 2006-ban a kohézió energia területen 7,7%-ról 5,1%-ra csökkent 2008-ban. Javult a helyzet, függetlenül attól, hogy 2011-ben minden program teljes mértékben működött, a kockázatok is növekedtek. Csak egy példa, 2011-ben kétszer annyi kifizetést végeztünk, mint 2009-ben. Ez azt mutatja, hogy az alacsony hiba arány közvetlen összefüggésben áll a javult jogi kerettel, és ez a rendszer jobb működését eredményezte. El kell ismerni azt, hogy a tagországok a maguk részéről bizonyos erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az igazgatási és ellenőrzési eh, rendszereiket javítsák. Az e- Európai Számvevő e, szék ajánlásait e, szintén igyekszenek figyelembe venni a tagországok, és ez a szakbizottság is nyomást gyakorolt ennek érdekében. A tagországok az ellenőrzéseket komolyabban veszik, mint a múltban, valószínűleg azért is, mert az úgynevezett hármas találkozók segítségével a számvevő széktől beszerezhetnek információt, illetve a szék is használhat különböző eh, adatokat, és ez a pénzügyi eh, korrektúra szempontjából nagyon fontos. Az úgynevezett hármas találkozók éppen ezért nagyon fontosak ebben a rendszerben. Az ellenmondásos eljárás keretében már a folyamat elejétől szorosabb együttműködést kell megvalósítani az érintett intézmények, a tagországok és a régió között. Ez különösen egy jobb és időszerűbb információs cserét is jelent, illetve az ellenőrzések eredményeinek cseréjét. A bizottság ellenőrzi a tagországi igazgatási és ellenőrzési rendszereket, még pedig sokkal konzekvensebb módon, mint a múltban, és ez is javította a hiba arányt. Négy intézkedést szeretnék kiragadni mindebből. Az első, amikor problémák merülnek fel, akkor rendszeresen megszakítjuk a kifizetéseket. Az új eszköz az új eszközöknél ez igaz, illetve a fizetések megszakításánál. 2011-ben a főigazgatóm arról tájékoztatott, hogy a programok egyharmadánál állították le a kifizetéseket, és összesen 63 program esetében szakítottuk meg a kifizetéseket, 115 figyelmeztető levelet is küldtünk, és 60 program esetében indítottuk el a kifizetések megszakítását. A tagországok keményen dolgoztak azon, hogy a hiba arányt javítsák, illetve ezt megszüntessék. 2012-ben a programok több mint a felénél újból elindíthattuk a kifizetéseket, miután meggyőződtünk arról, hogy a pénzügyi korrektúrákat 454 millió euró értékben megvalósították. Tehát az ellenőrzések nagyon jó eszközt biztosítanak a kohéziós politika javításához. És a második pont, sokkal korábban tudjuk felfedni a nehézségeket, az ellenőrző hatóságokkal szorosabb az együttműködést. Fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti ellenőrzési szinteken minél hamarabb sikerüljön az ellenőrzéseket el, végezni az ellenőrző hatóságok összesen 50%-át fedik le a programoknak. A harmadik megjegyzés az ellenőrzési tevékenységünket a kockázatosabb programokra és tagországokra összpontosítjuk. A negyedik pont, megpróbáljuk felderíteni a hibák eh, okát, illetve a pénzügyi finanszírozási eszközöket is megvizsgáljuk, és a tagországok számára célzott képzéseket végzünk munkatársaik számára. El szeretném mondani azt, hogy a hiba a politikánk szempontjából még mindig túlságosan magas, függetlenül, hogy abból indulok ki, hogy a hiba arány a programok megvalósításánál még javulni fog. Az ellenőrzések különböző szinteken valósulnak meg több éven keresztül, egészen a programok lezárásáig. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzések időpontjában a számvevőszek részéről nem zárult le az összes ellenőrzésünk, csak a programok lezárásánál, az utolsó ellenőrzések után derül ki, hogy mi a maradvány kockázat. Aggódunk amiatt, hogy 60% a felfedett hibáknak a tagországi hatóság részéről is felfedhető lett volna, és ezekre a számbevőszék derített fény kétharmada a hibáknak nem vonzott magával pénzügyi következményeket, és ez azt mutatja, hogy az igazgatási ellenőrzések a tagországokban még mindig nem teljes mértékben megbízhatóak. Az ellenőrzési rendszerek csak akkor működőképesek, hogyha a tagországok elvégzik házi feladataikat, és a gyenge pontokat az első fontos ellenőrzési szinten megszüntetik. Az igazgatási kapacitásokat bizonyos tagországok esetében javítani kell, különösen ami a megfelelő eh, személyi feltételeket illeti, illetve a jelentős fluktuáció kezelését. A főigazgatóság létrehozott egy kompetencia központot annak e- érdekében, hogy erősítse az igazgatási kapacitásokat, felügyeleti funkciónkat 2008 után is folytattuk célzott képzésekkel és kockázat alapú ellenőrzésekkel. De a tagországoknak szintén hozzá kell járulniuk ehhez a munkához, és biztosítaniuk kell azt, hogy minden eh, hibát eh, felfednek nagyon nehéz a dolguk, különösen a személyzeti fluktuáció miatt. Számítok a parlament támogatására, és annak érdekében, hogy azokban a tagországokban, ahol jelentős a személyi fluktuáció, hogy ezekben a tagországokban is erőteljesebb legyen a folyamatosság és a stabilitás. A legutóbbi mentesítés ajánlásait megvalósítottuk, a pénzügyi finanszírozási eszközöknél az ellenőrzési funkciót javítottuk, ezeket kötelező módon eljutatták a tagországok, és készítettünk egy összegzést. Az értékelés és a szintézési jelentés a regionális fejlesztési alapnál még karácsony előtt megérkezik a tagországokhoz, ami a szankcionálási mechanizmust illeti az elkövetkezendő támogatási időszak alatt erre vonatkozóan ösztönző tényezőket alakítottunk ki. Menedzsment nyilatkozatok, az éves jelentések és beszámolók, a nemzeti ellenőrzések elkészítése. Az év során az összes kifizetés 10%-ára terjed ki, és amennyiben az EU-s intézmények fedik fel ezeket a hibákat, úgy ez az arány tovább javul. Támogatni szeretnénk a parlamenti jogalkotási tevékenységet 2012-ben eleget tettünk ígéretünknek, miszerint, miszerint a hibás kifizetéseket javítjuk. A 377 program 98%-ánál elküldtük az értesítő leveleket a pénzügyi korrektúra jegyében. Kohéziós alapprojektjei egy másik időtervet követnek, éppen ezért a főigazgatóság létrehozott egy külön osztályt, amely a fennmaradó programokkal foglalkozik. De ne csak a hibákat vizsgáljuk, és az ellenőrzési rendszereket. A kohéziós politika kulcsfontosságú politika az Európai Unióban forrásokat biztosít a beruházáshoz, a munkahelyteremtéshez, a növekedéshez, erősíti a gazdasági, szociális és földrajzi kohéziót, és támogatja a gyengébb régiókat. A pénzügyi, gazdasági válságban, a reálgazdaságban ezek a támogatások különösen fontosak a nem megfelelő eszközkezelés, amelyekre a számvevőszék is felhívta a figyelmet, és ez a szakbizottság is. A fontos politikai céljainkat e, egy kicsit e, beárnyékolja. Éppen ezért az elkövetkezendő időszakunkban, időszakban politikai céljainkra jobban szeretnénk összpontosítani, illetve a költségvetés kezelésénél konzekvens módon szeretnénk eljárni. Nagyobb rugalmasság iránti követelmény nagyon vonzó, de azt gondolom, hogy ezzel felmerül a nagyobb hiba arány kockázata. Annak érdekében, hogy a kohéziós politikánál javítsuk a folyamatokat, nagyon fontos, hogy a e, nemzeti, regionális és Európai Uniós ellenőrzési szintek megfelelően működjenek. A számvevőszék jelentései, illetve ennek a szakbizottságnak a támogatása az elmúlt időszakban nagyon segítette a munkát, és a további vita során is meghatározó lesz. A bizottságnak is eltökeltnek kell lennie, intenzív módon foglalkozunk a kérdéssel. A 2008-as akcióterv óta a bizottság továbbra is keményen fog dolgozni, és konzekvens felügyeletet fog gyakorolni a tagországi tevékenységek felett, a kohéziós politika érdekében, illetve az európai adófizetők érdekében is, illetve az európai régiók érdekében is. Köszönöm szépen! Eh, Köszönöm szépen a biztos úrnak! Most pedig Jens kapja meg jelentéstevőként a szót, illetve előtte még megkérdezem, hogy ki szeretne még hozzászólni. Piper úr, igen, ki még? Rendben, köszönöm szépen. Így körülbelül be tudom osztani az időt is. Jens, parancsolj! Köszönöm Bárt, köszönöm a biztos úrnak az előadását, és köszönöm a számbevőszék képviselőjének is a bevezető szavakat. Az aktuális szembevőszéki jelentés vegyes képet mutat. Két terület van, ahol a hiba arány sajnálatos módon növekedett. Ezzel már intenzíven foglalkoztunk is itt a bizottságban. Továbbá van egy terület, amely nagy gondot okozott a számunkra, ez a regionális politika területe, biztos úr. Itt még mindig kicsit túl nagy a hiba arány, de a tendencia jó irányba mutat, szerencsére csökken itt a hiba arány, és ezt mindenképpen elismerem jelentéstevőként. A 2008-as cselekvési tervnek nagy rajongója vagyok, mert látható volt, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az európai pénzek kezelés a regionális politikában a shared management területén, tehát a közös kezelés területén javuljon, és a képzés, az ellenőrzés, valamint a szabályok meghatározásának egyvelege egészen a programok felfüggesztéséig úgy tűnik kifizetődő. A szociális politikában egy nagyon sikeres területen mozgunk, és remélhetőleg sikerül a regionális politikát is közelíteni a szociális politika sikereinek szintjéhez. Más helyütt már megpróbáltuk népszerűvé tenni azt az ötletet, amelyet a regionális főigazgatóság követ, ezt az irányt más területekre is megpróbáltuk átültetni, ahol önmagában véve növekszik a hibaarány, a kérdés, hogy milyen hatást fejt ki a tagállamokban a képzés, a szabályozás általam említett egyvelege. Tudjuk, hogy Brüsszelt általában a bürokráciával azonosítják, így elképzelhető, hogy nem örülnek a tagállamokban feltétlenül annak, a Brüsszelből elutazik oda valaki, és elmondja, hogy hogyan is kellene eljárni. Mi a bizottság tapasztalata a tagállamokkal történő együttműködés területén? Ez lenne tehát a kérdés. Beszélt előadásában arról is, hogy a helyszínen a hatóságok megfelelő személyzeti kialakítása rendkívül fontos, ehhez kérte a támogatásunkat is. Annyit elmondhatok, hogy mindenképpen élvezik a támogatásunkat ezen a területen, ez kétségtelen. De hát mit tudunk tenni? Van-e lehetőség arra, hogy bizonyos kritériumokhoz fűzzük a programokat, azok végrehajtását, amely például a hatóságokban előírja, hogy a személyzet hány főre rúgjon konkrétan. Kicsit nehéz lehet ez, hiszen a regionális hatóságok személyzeti politikájába ez egy közvetlen beavatkozás lenne. Én ezt kívánatosnak tartanám, tehát a célkitűzéseink azonosak, de nem tudom, hogy milyen politikai ösztönzőkkel kapcsolhatnánk ezt össze, hogy jobb eredményre jussunk ezen a területen. Itt vannak a szokásos gyanúsítottak, illetve vannak-e ilyenek? Tudunk-e azonosítani olyan regionális hatóságokat, tudunk-e ilyeneket konkrétan megnevezni, ahol állandóan továbbra is növe, növelni kellene a nyomást, és ahol azt látjuk, hogy nem a legjobb gyakorlat, hanem a legrosszabb gyakorlat valósul meg. Szívesen elbeszélgetnénk arról, hogy szükség esetén hogyan tudnánk célzottan növelni a nyomást az ilyen hatóságok esetében. Egy további kérdésem is van, ez a az irányítási ellenőrző rendszerek minőségével függ össze közvetlenül. Ön a válaszaiban, amelyeket elküldött nekünk, azt mondja, hogy a helyszínen bejelentett hibákra hagyatkozik nagy részt a bizottság a hibarány meghatározásokat. Látjuk, hogy a hatóságok esetében a hibák kétharmadát nem ismerik fel a helyszínen és nem tudnak korrekciós intézkedéseket foganatosítani. Úgy tűnik, hogy ez a két információ első ránézésre ellentmond egymásnak. Mihez kezdjünk ezzel? Tudjuk, tapasztalatunk azt mutatják, hogy a menedzsment irányítási, menedzsment ellenőrzési rendszerek hely, helyben nem működnek jól, ugyanakkor a bizottság a helyszínről bejelentett hibarányokra hagyatkozik. Tehát ez egy kicsit nehezen érthető számunkra. Jó lenne megérteni, hogy a bizottság hogyan bánik ezekkel az információkkal, vagy vannak-e konkrét mutatói, indikátorai, amelyekkel jobban tudják ellenőrizni a megbízhatóságot. Hálásak lennénk az erre vonatkozó információkért. Jelentéstevőként az én célom, az, hogy a tagállamok világos információkat szolgáltassanak, ez nagyon fontos, hiszen a középtávú pénzügyi programozásról tanácskozunk jelenleg. Mit tehetünk azért, hogy a menedzsment ellenőrző rendszerek a helyszínen javuljanak? Ez is egy fontos cél. Ön azt mondja, hogy a minőség ingadozó. Mi mindenképpen támogatjuk Önt abban, hogy az ellenőrzési sűrűség úgymond lazuljon, de hát vannak olyan hatóságok, ahol állandóan rossz az eredmény, itt nem járhatunk így el, és fontos lenne, hogy célzottan tudjuk a nyomást növelni, ez rendkívül fontos lenne a számunkra. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen. Péper úr kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak is. Néhány kérdésem lenne, illetve kiegészítő kérdésem is az írásban leadott kérdéseken felül. Pozitívnak tartom azt, hogy az úgymond a fekete bárányokra összpontosítsunk. Mindenképpen szükség van arra, hogy bizonyos tagállamokat különös ellenőrzés alá vonjunk. Pozitívnak tartom azt is, hogy a bizottság létrehozta a kompetenciaközpontot, hogy a tagállami közigazgatási kapacitásokat nagyobb mértékben tudja támogatni és a bizottság szaktudását jobban közvetíteni tudja, ez kifejezetten üdvös. Az első kritikus kérdésem mind a számbevőszékhez, mind ö, ö, a bizottsághoz. A számbevőszék nagy hiba arányt állapított meg az alapoknál, a bizottság viszont azt állítja, hogy nincsenek dokumentumai, amelyek alapján megítélhetni, hogy valóban sor került ilyen súlyos hibákra. A kérdésem az lenne, hogy konkrétan mely súlyos hibákról van szó, és hogy miért nem átláthatóbb a helyzet. Ez a hatos kérdésünk, amelyet írásban már benyújtottunk a 16-os kérdés kapcsán. a túlszabályozásról van szó tehát olyan nemzeti szabályokról, amelyek szigorúbbak, mint az európai szintű szabályok, és elhangzott ennek kapcsán, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek költséghatékonyabb és jól működő, hatékony rendszerekkel működnek. Tehát van, ahol nagyon költséges a rendszer, van, ahol viszont jól működik mindez. Nem tanulhatnának-e egymástól a tagállamok? Ez is nagyon fontos téma a számunkra. Amíg Görögországot illeti, ismét kritikus hangot kell megütnöm. Nem tudom, hogy Görögországban a rendkívül kirívó hibák kapcsán, ahol hatalmas visszafizetési követelések fogalmazódtak meg az elmúlt évek során, tehát ezt tapasztaltuk sok éven keresztül, és utána Épp a válság idején nem mutatkoznak ilyen súlyos hibák. Ez egyfajta csodálatos gyógyulási folyamat, úgymond. Nem igazán érthető a számunkra, hogy ez miért van így, vagy mivel függ össze. Fontos egy kicsit kritikusan közelítenünk ehhez a témához. Nem érthető számunkra, hogy miért változott ilyen nagymértékben a helyzet, további információkra lenne szükségünk. Egy tartalmi kérdés is megfogalmazódott bennem. Ha Németországban, Lengyelországban, Olaszországban vagy Magyarországon nem működik valami jól a, köz, a közbeszerzések területén, ha azt látjuk, hogy sérül az európai versenyjog, akkor a jövőben nem fogalmazhatjuk-e meg feltételességi alapon ezt a dolgot, mondván, kedves tagállam, csak akkor kapod meg ezt az összeget, hogyha az európai versenyjogi szabályok érvényesülnek az európai szabályoknak megfelelően. Úgy gondolom az efféle kondicionalitás feltételekhez kötés kívánatos volna. És az utolsó kérdésem, a bizottság újra és újra ugyanazt a választ adja arra a kérdésre, hogy mi történik, hogyha a székhelyeket áthelyezik. Mi azt szeretnénk, hogyha ez kizárható lenne eleve a struktúrális alapok kapcsán. Nem szeretném megélni újra azt a helyzetet, amit Németországban, Belgiumban, Franciaországban látunk. Az ipar elvonul, kivonul ezekből az országokból kelet-európai felé Európai Uniós támogatással, pénzek, Európai Uniós pénzekkel. Ez többször is bizonyíthatóan megtörtént, mi már nagyon régóta követeljük azt, hogy a struktúrális alapok rendeletében legyen egy olyan rendelkezés, amely megakadályozza ezt. A bizottság miért küzdik annyira ezzel? Well, nagyon szépen köszönjük Piper kollégának, Ján Moldár. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is, hát ismerős ez a történet. Persze javul a helyzet, de még mindig nem olyan, mint amilyennek kéne lennie. A probléma az, hogy hogyan tudjuk még javítani. Nekem az az erős érzésem, és a bizottság is, biztos úr is ezt mondta, hogy ha a kifizetéseket befagyasztjuk, az a legmegfelelőbb intézkedés a regionális politikák finanszírozása területén. Az Európai Bizottság már alkalmazta ezt a szankciót, miért nem alkalmazza szélesebb körben? Hogyha valakinek nem fizetnek, és meg kell változtassa a rendszerét annak érdekében, hogy az elvárásoknak megfeleljen, akkor ezzel tudjuk rákényszeríteni. Tehát miért nem alkalmazzák sokkal szélesebb körben a befagyasztásokat? Még egy kérdés, én is visszatérnék a túlszabályozásra, a gold platingre. A tagállamok mindig panaszkodnak, hogy túl bonyolult szabályozás érkezik Brüsszelből, de hát nagyon jó gyakorlatokat tapasztalunk, és nagyon gyakran a tagállamok sokkal jobban működnek, jobb szabályozásokat vezettek be, mint amit mi itt Brüsszelben kitaláltunk, és ez engem meglepet. Miért nem lehetne erre rámutatni? És akkor, amikor a nem megfelelően működő tagállamoknál befogyasztjuk a kifizetéseket, cserébe adhatunk nekik egy jó receptet arra, hogy hogyan ö, állítsák helyre, hogyan tegyék működőképessé a hatóságaikat. Tehát ezzel kettős jót tennénk velük. A 6% még mindig a 2% fölött van, és ezt nehéz lesz a jövőben mert igazolnunk, vagy megmagyaráznunk a közvéleménynek. Köszönöm szépen, Szöndegárd úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Az összes válaszért, amit írásban megkaptunk öntől. Szeretnék néhány kérdésre azért mégiscsak visszatérni. És az európai segítségnyújtásról szeretnék beszélni. 2009-es akvilai földrengés áldozatainak nyújtottuk ezt. Sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság egyáltalán nem válaszolt arra a kérdésre, amit feltettünk a jelentésünkben, a szakbizottsági jelentésünkben ezzel kapcsolatban. Most sokkal később tesszük fel ismét ezt a kérdést a mentesítési eljárás során, és csak most kaptunk rá választ. Nagyon rég történtek ezek az események. Hogyha akkor tudtak volna válaszolni, akkor sokkal jobban nyomon tudtuk volna követni ezt az ügyet. A 42-es kérdésről és válaszról van szó. A biztos úr azt írja, és most angolul fogok idézni, hogy 2010. november 30 előtt véglegesítettük a kifizetéseket. A válasz 42. A biztos úr azt írja, hogy az Európai Bizottság 2013-ig kell, hogy végleges eljárását befejezze. De miért kell több mint két év ahhoz, hogy végre tudjanak hajtani egy olyan projektről szóló auditot, ami már rég befejeződött? Vannak különleges okai ennek? Amiért ennyire hosszú időbe telik ez a, az ellenőrzés? Vagy ez normális, hogy az ilyen típusú projekteknél az auditálás ennyire hosszú időbe telik? De hát miért van szükség az audit megkezdése, e, illetve a projekt befejezése között két évre? Az nagyon hosszú idő. A 19-es és a 42-es kérdések ugyanarra vonatkoznak az európai szolidaritási alapokra, amelyeket az újjáépítésre használtunk fel. E, átmeneti lakóhelyeket és iskolákat építettünk sürgősséggel. Volt még egy a kész eset, CASE eset, illetve projekt, illetve az MAP, amely szintén ideiglenes lakóhelyek építésére vonatkozott. Az olasz kormány azt mondta, hogy amikor mi az Európai Bizottság és mi el utaztunk oda Olaszországba, akkor azt mondták, hogy de hát itt állandó lakhelyeket építenek. Akkor most vagy az Európai Bizottság tévedett, vagy pedig az olasz hatóságok tévedtek abban, amit nekünk mondtak. Minden esetre szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság miért mondta azt, hogy ez a kéz eset, ez ideiglenes lakóhelyek építésére lett megítélve, amikor az olaszok állandó lakóhelyekről beszélnek. Itt az egyik legnagyobb szolidaritási támogatásról volt szó, ami az Európai Unió részéről érkezett egy tagállamba, és hogyha nem utaztunk volna el a helyszínre, akkor egyszerűen még gyanunk se lett volna azzal kapcsolatban, hogy mi történik valójában. És mi történik az európai és mellesleg más pénzekkel? még azért Görögországgal kapcsolatban is lenne néha kérdésem, néhány kérdésem. Nem gondolom, hogy az Európai Bizottság megfelelően reagált arra a kritikára, amit az Európai Regionális Alappal kapcsolatban fogalmaztunk meg. Konkrétan, amit Mikelis Kosuko Itis mondott, a volt gazdasági miniszter Görögországban. Egy német újságnak nyilatkozott, és azt mondta, hogy a regionális alapokból származó pénzek folytatták a görög gazdaság tönkretételét. Tehát szerinte a fogyasztás növelte az európai segítség, de nem segítette elő a jövőbeli mm, gazdasági fejlődésbe való beruházást. Szeretném ezen konkrét miniszteri kritikával kapcsolatban meghallgatni a biztos úr véleményét. És végül szeretném azt is tudni, hogy mi a véleménye a biztos úrnak azzal kapcsolatban, hogy milyen negatív következményei vannak a nagy infrastruktúrális projekteknek Görögországban. Ha jól tudtuk meg, nagyon sok ilyen nagy projekt a valóságban korrupció áldozatává vált. Például a Siemens németországi cég is, vagy a Deutsche Bundesbahn is belekeveredett ezekbe a korrupciós ügyekbe. Szeretnék megerősítést hallani azzal kapcsolatban, amit a görög médiában hallhatunk, olvashatunk. Hogy az alapok, amelyeket például az aténi metró építésére használtak fel, ezek kapcsán a Siemenset meggyanúsították azzal, hogy görög tisztviselőket fizettek le. Mi tehát a biztos úrnak a véleménye ezzel kapcsolatban, illetve mit tehet az Európai Bizottság, hogy megakadályozza azt, hogy a regionális alapokból származó lehet, jelentős összegeket korrupt módon költsék el. A véleményét szeretném hallani, biztos úr. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Derek Fón kért még szót, illetve hát egy további kolléga is. Derek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztos előadását, illetve azt, hogy válaszolt a kérdésekre. Javulnak a dolgok, mint hallottuk, viszont jelentős a különbség a hibá arányt illetően bizonyos esetekben nem feltétlenül csalásról van szó, hanem hibákról, még mindig 6%-os ez a hiba arány, és az euroszkeptikusok az Egyesült Királyságban ezt arra használják, hogy megtámadják az Európai Uniót. Vész nagyon, Vész nagyon támogatja a kohéziós politikát, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. Éppen ezért örültem volna én is annak, hogyha jövőben ez a hiba arány csökkenne. Két kérdésem van. Egy dolog, ami mindig nagy hatással van rám, a túlfizetések között, illetve más típusú hibák között is hib- különbség van. Van-e vita arról a számvevőszékkel például, hogy legyen különbség tétel a súlyos hibák illetve kisebb típusú hibák között, ez azt gondolom hasznos lenne. A második kérdés a tagországi felelősségekre vonatkozik. A túl szabályozás kérdése merült fel, amikor maguk a tagországok bonyolítják túl a folyamatokat, plusz bürokráciával terhelik a, az érintetteket. Vannak rossz gyakorlatok is a tagországokban, de vannak jó gyakorlatok is. ez azt gondolom egy jó példa van-e módja annak, hogy a jó gyakorlatokat megosszuk egymással. Köszönöm szépen. Köszönöm, Derek. Ingeborg Gressler, köszönöm szépen. Van néhány kérdésem, két megjegyzésem van és a kollégák korábbi megjegyzéseit erősíteném ezzel. Az első megjegyzés, megjegyzés Piper kolléga gondolatára vezet vissza. Az európai beruházások körözése úgymond a Nokia kapott például támogatást annak érdekében, hogy Bohomból áttelepítse a vállalat egy részét Romániába, és az elmúlt héten a Költségvetési Szakbizottság a globalizációs alapból a Nokia Románia számára biztosított támogatási eszközöket, mivel a Nokia ott bezárja az üzemét, meg szeretném kérdezni a bizottság ebből mit von le. Piper kolléga tért ki erre, illetve Zondergaard kolléga megjegyzésére visszatérve Görögországgal kapcsolatban, ez nem csak Görögországra igaz, a kohéziós alap milyen uh, szerepet tölt be a struktúrákban, illetve a válság elmélyülésében, az állam és kormányfők találkozóján hallottunk olyat is, hogy a struktúrális alapok idézték elő a Spanyolországban a cingatlan válságot. Kérem, eh, térjen ki erre a témára. Tehát, hogy mennyi értelme vagy kevésbé értelme van az EU-s pénzeknek. Ön említette azt, hogy vannak eh, rizikómentes országok és rizikó alapon operáló országok. Melyek ezek? Lenne a kérdésem. A felfüggesztések megnövekedett arányáról is beszélt, illetve a főigazgatóság beavatkozására a menedzsmentbe. A legutóbbi egyeztetésen a bizottság a költségvetési főigazgatósát egy olyan eh, hajmeresztő javaslatot tett, ami a következőképpen hangzik. Nincs pénzünk a kifizetésekre, tehát növeljük a felfüggesztéseket. Ezek a felfüggesztések valóban javítják az igazgatási menedzsmentet, vagy arra vezethető ez vissza? Egyszerűen, hogy kevesebb a pénzünk. Én a főigazgatóság megközelítése ellen tiltakoztam, mert úgy érzem, hogy ezzel uh, az egész rendszert ássuk alá, hogyan jöttek arra a gondolatra, hogy felfüggesztéseket alkalmazzanak, hiszen ezt úgy tűnik két aspektusból is lehet alkalmazni. Tehát ha évvégén elfogy a pénz, akkor használják a felfüggesztéseket? A rallokra vonatkozik a következő kérdésem. Történelmi csúcsokat értünk el, a számbevőszék a 35-ös részben erre ki is tér egy ábrával. Ha az legújabb számokat nézzük meg, akkor szeptember végén a struktúrális alapoknál 155 milliárdot értek el a rallok 2012 elején, csak 20 milliárddal volt alacsonyabb ez a szám. Mindez hogyan változott? A bizottság azt válaszolt a számbevőszéknek, hogy ez arra vezethető vissza, hogy az év végén kevesebb a pénz, de én a szeptember eh, végi adatokat említettem az imént, tehát nem értem ezt a helyzetet a rallok kapcsán. Milyen hatása van a válságnak a tagország igazgatási kapacitásokra? Nagyon sok megszorítási intézkedés van a tagország igazgatásokban. Ennek milyen hatása van az európai pénzek kezelésére? További kérdésem az éves összegzők. Láttuk azt, hogy az éves összegzők egy igazából egy színes egyvelege több dolognak, tehát ezzel nem tudunk sok mindent kezdeni. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság hogyan állítja össze ezeket az összegzéseket, illetve a tagországokat hogyan támogatja az éves összegzések elkészítésének. Engem meglep az a nem egységes kép, amit kapunk az információk összeállításánál, hogyha itt egy tényleges menedzsment nyilatkozatot szeretnénk, akkor az éves összegzéseknél kell kezdenünk a munkát. Sajnálatosnak láttam azt, hogy 20 legnagyobb támogatott kérdése a struktúrális alapoknál, ezek vagy vállalkozások, vagy magánszemélyek, erre a kérdésre nem tudott választ adni. Sok sokkol engem az, hogyha az ember ilyen sok pénzt kezel, és nem tudja, hogy ki mit kap ebből. Én tudni szeretném azt, hogy ki mit kap. És hogyha nem tudnak erre válaszolni, akkor én ezt problematikusnak ítélem. Adatvédelmi okokból nem tudják ezt a kérdést megválaszolni, vagy más miatt? Köszönöm. Szó, komisszár, Nos, biztos úr, Összesen 27 kérdést tettek fel önnek, ha jól számoltam, de azért megpróbálom egy kicsit könnyebbé tenni az ön számára a helyzetet, megkönnyítem az életét. Összefoghatunk néhány kérdést. Néhány kérdés főként a tagállamokra, a menedzsmentrendszerekre, a minőségellenőrzésre vonatkozott, aztán feltettek kérdéseket Görögország és a pénzügyi válság kapcsán, a gold platinget, tehát a túlszabályozást is többen említették, aztán Lakvila a 2009-es földrengést követően, illetve hogyha strukturális vagy kohéziós alapból kaptak vállalkozók pénzeket, és utána a tevékenységüket áttették más tagállamokba, nem kell -e szigorúbb kritériumokat meghatározni erre vonatkozóan. Voltak aztán más egyéb kérdések is, és Gressle asszony az átláthatóságra kérdezelte rá a kedvezményezettekkel szemben. Tulajdonképpen egy órát irányoztunk elő összesen. 9 óra 15-kor kezdtük a munkát, 15 perce lesz tehát körülbelül a válaszokra, és aztán Gréten úrhoz is volt egy kérdés, Piper úr részéről a hatos írásos kérdés kapcsán Hán biztos úr válaszolt. Először parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek és a munkatársaiknak is, amiért ilyen alaposan áttekintették az általunk és a számbevőszék által rendelkezésre bocsátott információkat, ami a különböző kérdéseket illeti. Nos, köszönöm az elnök úrnak, amiért ilyen jól összefoglalta a különböző kérdéseket, és témákat, ami a tagállamokat illeti. A jelenlegi helyzet valóban a következő. Két részre bonthatjuk a dolgot, és ezt az önök által említett 66%-os arányra vezethetem vissza, tehát a fel, azokra a hibákra, azon hibák arányára, amelyeket fel lehetett volna tárni. Azon tagállamokban, ahol általában fejlettek a régiók, és ahol viszonylag kicsi a költségvetés, ott újra és újra gondot okoz az, hogy nem rendelkeznek elég személyzettel. Sok esetben olyan programokról tudunk, ahol egy-két munkatársal rendelkeznek csupán. Emlékszem egy konkrét programra, ahol teherbe esett az adott munkatárs, a managing Authority, tehát az irányítóhatóság részéről, és nem helyettesítették őt. Rögtön felismertük a problémát, megvitattuk az illetékes hatósággal, nem tudom, hogy a hölgy visszatérte már a munkahelyére, vagy helyettesítették-e valaki mással, de ez konkrétan egy olyan eset volt, ahol viszonylag kicsi volt az ok és nagy az okozat. Azt láthatjuk egyébként, hogy az Egyesült Királyságban és sűrűn merülnek fel gondok, mert nem kielégítő a személyzeti helyek aránya. A, a sok esetben az új tagállamokban más a gond, ott mennyiségileg legalábbis nem lehet panasz, ami a személyzeti ellátást illeti. Itt általában az a gond, hogy politikai változások révén, vagy mert a magángazdaság elcsábítja a munkatársakat, gyakorlatilag folyamatos a fluktuáció. Főként ez utóbbit próbáljuk orvosolni az ex ante feltételrendszer meghatározásával, az éves növekedési jelentés is felkarolja ezt a témát egyébként, hiszen ez nem csak a kohéziós politikára van hátrányos hatással, hanem hátrányosan befolyásolja egy-egy tagállam teljesítményét, stabilitását is. A kohéziós politikában azt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag egyfajta felfedező munkát végzünk, hiszen mi vagyunk az elsők, akik belebotlanak ebbe a problémába, és megpróbáljuk ezeket a problémákat világossá tenni a bizottságon belül más területek tárgyalásakor is. Nekünk tűnnek fel ezek a dolgok először, de sok terület elszenvedi a kárát annak, hogyha felmerülnek ezek a gondok, ezért megpróbáljuk az új eszközöket is bevetni, amelyek rendelkezésre állnak. Hogyha nincs elegendő számú munkatárs, ez politikailag kicsit nehezebb kérdés, hiszen csak a programozási időszak folyamán derül ez ki, de amint felmerül a probléma, illetve amint felfedjük azt, azonnal megpróbáljuk orvosolni természetesen. Ami Görögországot illeti, illetve a számok megbízhatóságának kérdését, példaként mondom, hogyha egy 90%-os megbízhatóságról van szó a helyi auditálási struktúrák esetében, akkor a kontrollhatóságokra hagyatkozunk, ezt el kell különíteni az irányítási hatóságoktól, irányítási szervektől, ahol még nagyobbak a deficitek egyelőre, de összességében jelentősen javult a minőség a nemzeti ellenőrző szervek esetében. Egyre nagyobb mértékben hagyatkozhatunk ezekre az ellenőrző szervekre, és ez adja az ellenőrző szervek munkája minőségének 90%-os megbízhatóságát. Erre külön felszerettem volna hívni a figyelmet. Röviden kitérnék a kohéziós politika fejlődésére, hiszen ez fényt vett a pénzek felhasználásának minőségének kérdésére is. 2006-ig a 2006-ig tartó időszakban nem avatkoztunk be a projektek mienségébe, illetve minőségébe. Számunkra egyedül az volt a fontos, hogy az általunk meghatározott pénzügyi kritériumok szerint hajtsák végre azokat. és az volt a fontos számunkra, hogy az európai szabályokat besza, betartsák. De hogy infrastruktúrális célokra használták-e fel a pénzeket, vagy gyakran hallhatunk kritikát erre vonatkozóan, hogy például fűtött úszómedencéket építettek déli országokban. Erre mi nem figyeltünk oda, ez nekünk nem volt esődleges szempont. Azonban a tagállamokkal együttműködve megtanultuk, levontuk a múlt tanulságait, és a jelenlegi időszakban az új tagállamok esetében kötelezően, a régiek esetében pedig önkéntesen megköveteltük a Lisszaboni célkitűzésekhez való hozzáigazítását a projektek kétharmada esetében, és a következő pénzügyi időszakban tesszük meg a következő fontos lépést, ahol partnerségi megállapodásokat fogunk kötni a tagállamokkal, és ez ugye számunkra is kihívás lesz. Itt már tartalmi vizsgálódást is indítunk arról, hogy hol érdemesebb elkölteni a pénzeket, hova helyezzük a hangsúlyt. Mint tudják, mi azt javasoltuk, hogy főként a KKV-k, azok innovációs kapacitására, a megújuló energiákra és az energiahatékonyságra összpontosítsunk. Az egész kutatás és innovációs terület nagyon fontos. Tehát a következő időszakban ezt a minőségi dimenziót előtérbe helyezzük, és összekapcsoljuk konkrét, számszerűleg meghatározható eredményekkel is, amelyeket el kell majd érni 2020 végéig. Ez lesz a következő minőségi jellegű lépés, valamint az, hogy ezen számszerű célok eléréséből vagy nem eléréséből következtetéseket vonunk le a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan. Ez azt jelenti összességében a politika a különböző időszakok során pozitív fejlődésen esett át, főként minőségi tekintetben, és ezért kérem az önök támogatását is mindehhez a különböző formációkban végzett munkájuk során, hiszen a strukturális alapok ról most zajlanak a tárgyalások. Fontos, hogy ezeket a célokat valóban meg tudjuk határozni az önök segítségével is, és hogy ne híguljanak fel a koncepciók. Mi a bizottság részéről fáradozunk azon, hogy tematikusan koncentráljuk a célkitűzéseket, és hogy számszerűleg meghatározott, ellenőrizhető eredményeket határozunk meg, valamint az ex ante feltételesség is a minőséget hivatott javítani. A görög illetékes miniszter bírálta a különböző projekteket, ő szerint ezek nem fenntarthatóak. Én nem ismerek olyan görög miniszterelnököt, illetve minisztert, aki nem vonta volna be programjába az autópálya építést. Én ha Európában valahol autópálya építkezést látok, akkor sok gépet látok, de kevés munkást. Igen, kellenek az autópályák, ez valóban így van, de úgy gondolom más beruházásokra is szükség van. Mindenek előtt a kkv területén, ahogyan már említettem, a versenyképesség növelése rendkívül fontos, a munkahelyek teremtése, a munkahelyek fenntartása, ez lesz egy nagyon fontos szempont a jövőben. Ami Görögországot illeti, Többször is meg kellett szakítani a kifizetéseket, de úgy gondolom fontos elismernünk azt is, hogy az auditáló hatóságok Görögországban, ami a munkájuk minőségét illeti, rendkívüli javuláson mentek keresztül. Az az image tehát, hogy Görögországban semmi sem működik, szerintem nem helytálló. Átfogó javulásokra került sor, és mindennek következménye van más területekre is, és fontos ezt tiszteletben tartanunk, ezt a haladást, javulást. Ami a túlszabályozást illeti a gold platinget, úgy gondolom, a következő, illetve a jelenlegi időszak hátralévő részében foglalkoznunk kell továbbra is ezzel a kérdéssel. Egy átfogó belső tanulmány elkészítését kértem, ez a következő hónapokban is készül, hiszen ez érinti az európai intézmények imázsát is. hiszen a végkedvezményezettek úgy érzékelhetik, hogy az európai intézmények túl bürokratikusan működnek. Ha megnézzük, hogy miről is van szó konkrétan, akkor azt látjuk, hogy vannak viszonylag szerény, úgymond követelései az európai szintnek, amelyeket aztán kiegészítenek, hogy a nemzeti regionális hatóságok is elérjék céljaikat, tehát ők további szabályozásokat fűznek ehhez hozzá. És a helyszíni látogatásaim során általában azt tapasztalom, hogy főként a nemzeti hatóságokat bírálják, amelyek teljesen tisztában is vannak a túlszabályozás tényelásával. A következő pénzügyi időszak során megpróbálunk majd elektronikus űrlapokkal és nagyobb arányú átláthatóság révén a magunk részéről hozzájárulni a helyzet javulásához, és megpróbálunk nyomást gyakorolni olyan tekintetben, hogy azok a további szabályozások, amelyek a regionális, illetve nemzeti szintről származnak, átláthatóbbak és kézzel láthatóbbak legyenek. Továbbá levonjuk majd a következtetéseket a tagállami tréningekre, képzésekre vonatkozóan is. de természetesen fontos azt is elmondani, hogy a túlszabályzás egy része a nemzeti szabályzásból ered, amelynek megvan a maga történelmi háttere is. Azt hiszem, a bizottság és a szakbizottság, valamint a számvevőszék is osztozik abban a véleményben, hogy érdemes lenne, hogy tulajdonképpen számon kérjük a rendszer működését a tagállamokon, ugyanakkor azonban, ha nem működik, akkor pelengére állítjuk a tagállamokat, akkor világos, hogy megpróbálnak a maguk részéről is szabályozni, hogy lehetőleg ara, alacsony legyen a hibák aránya. Fontos tehát ezen együtt dolgoznunk, és fontos látnunk azt is, hogy van sok tagállam, ahol jól működnek a dolgok, és erről is érdemes lenne eszmét cserélnünk. Valaki említette az Olafot is, ha valahol a legkisebb gyanúja is felmerül a korrupciónak, vagy más büntetőjogi vétségnek, akkor az Olafot azonnal tájékoztatni kell, és az Olaf vizsgálatot is indít azonnal. De hát rendszer szinten nem lehet úgy gondolom megakadályozni a csalást, mint olyat. Az egész büntető törvénykönyv remélhetőleg preventív hatással is bír, de hát hogyha bekövetkezik ilyesmi, akkor nyilván utána kell nézni. Ami lakvilát illeti, komolyabb vizsgálatot indítunk. Voltak itt bírálatok, nem utolsó sorban egy számbevőszéki jelentés révén is. Tettünk már arra vonatkozó javaslatokat, hogy ha az Európai Szociális Alapra vonatkozó, az Európai Szolidaritási Alapra vonatkozó rendelkezéseket felülvizsgáljuk, akkor biztosítsuk, hogy az eféle játszmák a múlt részét képezzék immáron, de hát garanciát erre nem lehet adni. De azon képviselők esetében, akik nagyon érdeklődnek a téma iránt, akár négy szem közt, akár egy külön erre megtartott ülésen még eszmét cserélhetünk erről. Ugyanez igaz Gressle asszony kérdésére is a RAL kapcsán, tehát a fennálló kötelezettségvállalások kapcsán. Itt gyakorlatilag kifizetéseket tolunk át a következő évre, a soron következő évre, mert nem alakul ki a megfelelő költségvetés, és ezáltal kumulálódik az összeg, és ezt nyilvánvalóan bírálják a tagállamok. Ami a tevékenység, illetve a termelés eltolódását illeti, Gyakorlatilag van egy olyan rendelkezés, miszerint 5 éven belül, tehát hogyha 5 éven belül az EU-s támogatások kifizetését követő öt éven belül változás következik be a székhely hollétét illetően, akkor vissza kell fizetni ezen támogatásokat. Az egyes esetekre nem tudok most konkrétan reagálni, hiszen nem tudom, hogy konkrétan európai forrásokról volt-e szó, és hogyha ez valóban megtörtént, akkor mindenképpen visszafizetésekre kell sort keríteni. De amit ön említett, egy olyan téma, amely állandóan felmerül a következő pénzügyi programozási időszakról szóló vitában. A parlamenten belül is eltérnek a vélemények erről. Mindig kérdés az is, hogy honnan érkezett az adott képviselő, aki bírálja ezt, sokkal nyitottabbak a képviselők, hogyha olyan régióból vagy olyan tagállamból származnak, ahova áramlanak a ahova áramlik a termelés, más a szempont, hogyha olyan tagállamból érkeztek, ahonnan eláramlik a termelés. Egy másik kérdés az, amelyet önök is tárgyalnak a parlamentben, és amelyek tárgyalnak a tagállamok is, nevezetesen, hogy a strukturális alapokból támogatni kell-e a nagyvállalatokat, avagy sem, igen vagy nem. Mi bizottságként a nem mellett tettük le a voksunkat. Noha a kutatási illetve az energiahatékonysági területen kivételt kell tennünk, itt nagyon is érdemes támogatni a nagyvállalatokat is. Hogyha azonban arról van szó, hogy egy gyárüzemet egy zöld legelőn építsünk meg, vagy egy egyéb zöld területen, akkor azt mondjuk, hogy nem. Nem kell támogatni az ilyen nagy vállalatokat. De mint ahogyan mondtam, hogyha európai források felhasználásával költözik el úgymond a termelési tevékenység egyik tagállamból a másikba, akkor az nem helyén való. Ami az átláthatóságot illeti, Gressle asszonynak címzem elsősorban, fontos az információk összegyűjtése. Eddig a jelenlegi időszakban kb. 1,4 millió projektet sikerült megvalósítanunk. Számunkra csak a nagy projektek közvetlenül hozzáférhetőek, és még ezen nagy projektek esetében sem tudjuk még, hogy végül is öm, kik azok, akik az adott projektet végrehajtják konkrétan. Tehát rendszer szintű, okokból kifolyólag nekünk jelen pillanatban nincs rálátásunk a végkedvezményezettekre. Természetesen a régiókban az irányítási szervek, a managing authority tudják, hogy kiről van szó, csak felvetődik a kérdés, ugye, engem is érdekelne mindez, de mint olyas valaki, aki sok évet töltött koncerneknél, nem tartom eh, kizártnak, hogy viszonylag nehéz ez a információk begyűjtése vagy összegyűjtése, hiszen Végeredményben az érdekel bennünket, hogy vannak-e olyan európai vagy nemzetközi koncernek, amelyek rendkívül sok projektben vesznek részt. De feltételem, feltételezem, hogyha ezt megteszik, akkor a különböző tagállamokban meglévő különböző vállalatok révén teszik ezt. Azt ellenőrizni, hogy ki áll mindennek a hátterében, mely tulajdonosok állnak az egész hátterében. Nos, megvitathatjuk a továbbiakban is ezt a kérdést, de spontán módon azt mondanám, hogy nagyon nehéznek tartom ezt a kérdést, tekintve azt az egyensúlyt, hogy mennyi energiát fordítunk rá, és másrésztről milyen eredményre jutunk. Tehát beszélhetünk erről, de első körben egy kicsit haboznék, hogy érdemes-e és hogy hogyan érdemes ezt a kérdést tovább követni. Hogyha elektronikus űrlapokkal dolgoznánk a jövőben, akkor talán rendszer szintű megoldást találhatnánk erre, és kisebb ráfordítással eredményre jutnánk, de elviekben úgy gondolom, megvannak Európában szétszórva ezek az eredmények, de agregált állapotban nem. Tehát összefogva, összegyűjtve nincsenek meg. És egy utolsó kérdés, ez rendkívül fontos a számomra, Gressle asszonynak mondom. Nem tudom, hogy a DJ büdzsénél ki ö, nyilatkozott így módon, vagy kinek ez az álláspontja, én ezt mindenképpen csak vissza tudom utasítani. Mi költségvetési okokból nem függesztünk fel kifizetéseket, Szigorúan nyomon követjük az általunk meghatározott kritériumok betartását, ami a pénzügyi rendeletnek megfelelő jogszerű és szabályszerű felhasználást illeti. Ha valamilyen probléma merül fel ezen a téren, akkor megvan erre a megfelelő eljárásunk a megszakítással és a felfüggesztéssel kapcsolatban. Jelen pillanatban azt hiszem két felfüggesztésről tudhatunk, az egyik a Szárvidéken van hatályban, a másik pedig egy kalabriai IT program. Gondolom sem az egyik, sem a másik nem fogja különösebben megterhelni a költségvetésünket, de külön segítség sem lesz a felfüggesztés a költségvetés szempontjából. Azt látom, hogy a belpolitikai vitában a tagállamok ezeket a felfüggesztéseket általában úgy indokolják meg, hogy az EU-nak van költségvetési gondja, de ez általában épp fordítva van a saját EU-s költségvetési problémáinkkal, amelyek valóban megvannak itt-ott, tehát léteznek, nem függ össze. Mi szor- nagyon szigorúan elválasztjuk a kettőt egymásra, és bármiféle politikai megfontolást elutasítok, vagy politikai jellegű megjegyzést, mi szerint mi azért tartjuk vissza a pénzeket adott esetben, mert a saját költségvetésünket akarjuk feljavítani. Tehát nincs korreláció a mi likviditási gondjaink és adott esetben a kifizetések megszakítása vagy felfüggesztése között. Egy utolsó megjegyzés. Mulder úr és mások is rákérdeztek. Mikor jutunk el végre a kétszázalékos zónába? Már a bevezetőmben is elmondtam, hogy a kifizetések megszakításának megsokszorozódása összefügg azzal is, hogy az EMPL főigazgatósággal egyeztettünk, ami a módszertanunkat illeti, és hogyha tudjuk, hogy egy programban a kétszázalékot meghaladja a hibarány, akkor már is megszakítjuk a kifizetéseket. Régen a határérték 5% volt, ez magyarázza, hogy miért szakítottuk meg sűrűbben az elmúlt időszakban a kifizetéseket, de ugyanakkor a régió főigazgatóságban kb. 700 munkatársunk van, és 83-an már az auditálás területén tevékenykednek, ezt is látni kell. Azt hiszem, az ő nem kellene tovább növelni, hiszen fontos, hogy egyensúly legyen a, az eszköz vonzó mi volta, és az ellenőrzés, illetve felügyelet között. Tehát fontos, hogy a gyakorlati végrehajtása a régiókban jobb legyen, ez mindenképpen így van, de szeretném mindenképpen megköszönni önöknek is, többek között, hiszen a 2008-as cselekvési terv révén jelentős javulást értünk el, és mindmáig profitálunk ebből. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Köszönjük szépen a részletes válaszokat. Azt gondolom, hogy minden kérdésre választ kaptunk. Piper úr Eh, szeretne visszatérni a hatos írásbeli kérdése Gréten úrhoz. Piper úr fejtett egy kérdést a 9%-ra vonatkozóan, ami a súlyos hibákat illeti, illetve az odaítélést. Én sajnos nem tudok az önök megelégedésére szorgáló választ adni. A számbevőszék szúró próba szerűen ellenőriz, és igazságtalan volna, és nem reprezentatív, hogyha egyes országok nevét adnánk meg. Azt gondolom, hogy csak illusztratív módon tudjuk a legsúlyosabb kihágásokat, szabálysértéseket megvilágítani. És az 5.1-es részben néhány illusztratív példát adunk azokra a sértésekre vonatkozóan, szabálysértésekre vonatkozóan, amelyeket megállapítottunk. Ami az ön kérdését illeti, tudom, hogy ez nem elégséges válasz, de hogyha mi számvevő székként minden egyes tagországot külön-külön megvizsgálnak 180 szúró próbával, annak érdekében, hogy ez a tudományos standardoknak is megfeleljen, akkor még néhány ezer munkatársat kéne, hogy felvegyünk, és Hán biztos az imént kitért arra, hogy a régió főigazgatóságban több mint 80 munkatárs foglalkozik csak az, audit, az audittal. Hogyha a szemvevő széknél ezt a részt kiépítenénk, akkor a regionális politika Európában nem volna elfogadható a polgárok számára. Mint említettem, szóró próba mintavételszerű ellenőrzésekkel dolgozunk, és a szabálysértők eh, megnevezése a némensém eh, alapján nem megvalósítható. Ami eh, Akilát illeti, készített egy különleges jelentést a számvevőszék, és az elkövetkezendő hetekben ezt el fogjuk juttatni önökhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm, Greszle asszony. Biztos úr, ön készített egy vázlatot, ezt esetleg megkaphatjuk? Köszönöm, mondja az elnök. A jelentéstevő nem szeretne most végkövetkeztetéseket tenni. Röviden megszakítom az ülést azért, hogy a biztos úr távozhasson, illetve Pivax úr megérkezhessen. Köszönöm. Eh, Kedves kollégánk, folytatjuk az ülést, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Beszéltem röviden Kárár Pinkston úrral a számvevőszék képviseletében. Ő itt van velünk eh, még ennél a napi rendi pontnál is, és majd az azt követőnél is. Pibax biztos eh, feladata az Európai Fejlesztési Alap, és a két pontot együtt szeretnénk kezelni. Eh, Kára Pinkston úr elégséges időt kap a bevezetőhöz, utána a biztos úr következik, őt szeretettel köszöntöm, kollégáival és munkatársaival együtt. Ezután pedig az általános jelentéstevők és Zöndegárd úr kapnak majd szót. Kárel Pinkston úr parancsoljon önné a szó. És kérem, hogy tegye meg a bevezetőjét a két ponthoz kapcsolódóan együtt. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevők és képviselők! Szeretném a prezentációmat két részre osztani. Az első rész rövid elmélkedés lesz a 2011-es auditokról, a második rész pedig a költségvetési támogatásokra fog vonatkozni. Ezen esetben az a kérdés, hogy biztos vagyunk-e abban, hogy a költségvetési támogatások előnyei nagyobbak, mint az adófizetők számára jelentett kockázat e tekintetben. A második rész egy olyan realitás értékelő rész lesz. Kezdjük az első résszel. Először is az EDF, az Európai Fejlesztési Alapok beszámolója elolvasható a bevételek, a globális kötelezettségvárosokkal kapcsolatban nincs semmi probléma. De amikor megvizsgáljuk ezeket az alapokat, akkor azt látjuk, hogy a hiba arány 3,4%-ról 2010-ben 5,1%-ra növekedett 2011-re. A támogathatósági hibák felelősek a hibák több mint feléért, tehát 52%-ért. Aztán az általános költségvetésből való kifizetések, ez az éves jelentésünk 7. fejezetében szerepel, ennek 7.1-es mellékletében azt látjuk, hogy 1,1%-os a várható hibaarány a 2010-es 1,7%-hoz képest, ez az elvárt 2% alatt van tehát. Mindazonáltal ki kell jelenteni, hogy az időközi és végső kifizetések Ezeknek körülbelül a 2011-es kifizetések egyharmadát jelenti. Ö, sajnos materiális hibák érintették őket. 150 tranzakcióból 22-t mérhető hiba érintett, és ebből 19 pedig a költségek támogathatóságához kapcsolódott. Amikor a hibaarányokat összevetjük, és hát uh, itt megvizsgáltam a képviselők és a jelentéstevő Gájer és Szondergárd ura kérdését is, ezért szeretnék kitérni különösen erre a területre. Tehát amikor összevetjük a hiba arányokat, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy variációk vagy különbségek a mintavétel természetéből adódóan, illetve a pontosságunktól függően is előfordulhatnak. Különböző helyekre látogatunk el, a komi, a bizottság delegációjának más lehet a kapacitása évről évre. Lehetséges például, hogy egy évben olyan országokba látogatunk, ahol nem megfelelőek az eljárások, az ellenőrzési eljárások, más évben pedig e tekintetben jobban működő országokban vagyunk. De hát ez a véletlenszerű mintavételekből adódik. Mindazonáltal, hogyha hosszabb távon vetjük össze a hibaarányokat, akkor az, a támogatási alapok és a külső fellépések területén is azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt öt évben 3,8%, illetve 2,5% között mo- körül mozgott a hibaarány, mind a kettő a cél 2% fölött van. Azt se felejtsük el, hogy a fejlesztési alapok különösen az AKC országokban, különösen Afrikában kerülnek elköltésre, míg a hetedik fejezettel kapcsolatos kiadásaink világszerte kerülnek elköltésre. Tehát nem szabad várni, hogy közvetlen összefüggés legyen a fejlesztési alapok, illetve az egyéb külső fellépések hibaránya között. Elnök úr, engedje meg, hogy akkor most a következő pontra talán a bevezető el, beszédem legfontosabb részére térjek át a költségvetési támogatásokra. 2011-ben az euró Európai Unió több mint 1,650 millió eurót költött költségvetési támogatásként 67 országban világszerte. 36 Ákácsi ország kapott 735,9 millió eurót, 31 ázsiai, afrikai, latin és közép-amerikai ország pedig 915,2 millió eurót kapott. A költségvetési támogatások összege nagyban különbözött. Például Jamaika 1,4 millió eurót kapott, Egyiptom 20,5-öt, 32,6 ment Maliba, Tunézia 97,8 milliót kapott, Dél-Afrika pedig 120,4 milliót. A külső fellépésekről szóló fejezet 9-es és 7,10-es bekezdésében, ez egyébként az angol verzió 171-172. oldalán található, valamint az Európai Fejlesztési Alapról szóló jelentés 9. és 10. bekezdésében jellemezzük azt, hogy hogy néz ki a költségvetési támogatás, és hogy ez hogy befolyásolja az ellenőrzéseket. Ezek a, egyébként megfele, megegyeznek egymással ezek a bekezdések, és három nagyon fontos tényt tartalmaznak. Az első nagyon fontos tény. A költségvetési támogatást gyakran olyan országok kapják, amelyeknek gyenge a közpénz ellenőrzési rendszere, és érintheti, vagy befolyásolhatja ezt a csalás és a korrupció. De mivel a költségvetési támogatások befolynak az ország költségvetésébe, más pénzeszközeivel összekeverednek, így sajnos a visszaélés tárgyát képezhetik. Ez egy tény. A másik tény az, hogy a számvevőszék ellenőrzése egy bizonyos ponton megszakad, konkrétan ami után már bekerült az EU-s pénz az állam, a támogatott államháztartásába, nem tudjuk tovább követni, hogy mi történik vele. Ez is tény. Harmadsorban, a költségvetési támogatásra vonatkozó jogszabályok széles körben lehetővé teszik az Európai Bizottságnak azt, hogy eldöntse, hogy egy ország támogatható-e e területen vagy nem. Ami a közpénzkezelés szempontjából elfogadható, az az egyes országok jellegzetességeitől függ, tehát eltérő lehet. Gondoljanak Egyiptomra, Málira, a Kongói Demokratikus Köztársaságra. Mivel az Európai Bizottságnak nagyon széles hatásköre van a támogathatóság meghatározásában, a költségvetési támogatások jogszerűség és szabályszerűségi szempontból elkövetett hibák tekintetében másak, mint az átlag költés. Tehát itt gyakorlatilag gyakrabban előfordulhatnak jogszerűség és szabályszerűségi hibák. Ez is tény. Ezekben a bekezdésekben csak a tényeket soroljuk fel. És ezért nem értjük igazából azt, hogy az Európai Bizottság a szemvevőszég megjegyzéseire adott válaszában itt a 7.9 és 7.10-es bekezdésekről beszélek, az angol verzió 171-es oldalájá és 250. oldaláról. Tehát nem értjük, hogy az Európai Bizottság miért nem érti az Európai Számvevőszék elemzését, és miért gondolják azt, hogy a támogathatósági kondíciók szigorúak. Miért mondják ezt nekünk? Hadd térjek ki egyes pontokra. Először is vannak olyan országok, amelyek költségvetési támogatást kapnak, és közben számos, például a világban kivagy a Transparency International által készített jelentésből kiderül, hogy csalás és korrupció jellemzi ezeket az országokat. Rengeteg példa van erre. Például Ugandának nagyon rossz a híre a korrupció ellenőrzése és visszaszorítása szempontjából, és 2002 óta a Világbank szerint egyáltalán nem haladt előre ezen a területen. Mindazonáltal kapott költségvetési támogatást az EU-tól 2002-től 2011-ig. Tavaly 23 millió eurót kapta költségvetési támogatásként az EU-tól. Aztán a Kongói Demokratikus Köztársaság tavaly 14,5 millió eurót kapott költségvetési támogatásként annak ellenére, hogy a korrupció visszaszorítása és hozzátenném a jogállamiság, valamint a kormány hatékonysága tekintetében a világbank szerint gyakorlatilag ezek a dolgok nem is léteztek az elmúlt tíz évben Kongóban. Más eset Egyiptom. Az EU az elmúlt években, csak az EU, ismételném, csak az EU adott költségvetési támogatást ennek az országnak. A Világbank rámutatott, hogy 2002 óta Egyiptomban a korrupció visszaszorítása enyhült, tehát terjed a korrupció. Ahogy említettem már, tavaly 20,5 millió eurót kapott tőlünk Egyiptom. Burkina Faso a 60,7 millió eurót kapott tavaly, Szenegál 30,3 milliót, Burundi 14 millió eurót, és Sierra Leone 10,8-at. Ezekben az országokban is a korrupció terjedt az elmúlt években jelentős mértékben a Világbank szerint. Abba is hajnám a felsorolást. És rátérek a következő pontra, ami szintén rendkívül fontos. Nem tudjuk nyomon követni a pénzt, mivel összekeveredik a nemzeti pénzeszközökkel, tehát nem tudjuk végigkövetni, hogy mi történik a mi támogatásunkkal. Persze némi biztosítékot kaphatunk ott, ahol van valamilyen külső, független ellenőrző funkció. Véleményem szerint ez kellene, hogy ennek a létezése kellene, hogy legyen a költségvetési támogatás egyik odaítélhetőségi kritériumának bár ez sem akadályozza meg a korrupciót, de legalább visszatartó erővel rendelkezik. Mindazonáltal ki kell mondani, hogy nagyon gyakran egy független audit testület sem létezik, vagy pedig nem engedik meg neki, hogy megfelelően működjön. Ez számos olyan országra jellemző, amely EU-s költségvetési támogatást kap. Harmadik pont. A költségvetési támogatási tranzakciók kevésbé jogszerű, kevésbé elvárás ezek tekintetében a jogszerűség és szabályszerűség. Ezt tapasztaltuk. Amikor döntés születik arról, hogy költségvetési támogatást adunk, akkor az Európai Bizottság ítélheti meg azt, hogy idézem, elegendő előrehaladás, idézet vége, történt-e a közpénzkezelési területen, de mit jelent konkrétan ez az elégséges előrehaladás? Lehet, hogy ennek dacára is nagyon komoly gyengeségek vannak e a közpénzkezelési területen egy országban, de mindazonáltal gondolhatja az Európai Bizottság azt, hogy azért haladtak valamit, mégpedig elégségeset. És akkor a tranzakciót jogszerűnek és szabályszerűnek titulálhatjuk. Ez a pont nagyon fontos a megbízhatósági nyilatkozat szempontjából. Bizonyára felfigyeltek már arra, hogy nincsenek mennyiségi hibák a költségvetési támogatás területén. Bár a költségvetési támogatás az EU külső külpolitikai területein a költségvetésünk 25%-át teszi ki. Hadd foglaljam össze. Rámutattam, hogy az ellenőrzéseink milyen eredménnyel jártak. A fontos üzenet az, hogy jobban oda kell figyelni a jogszerűség és szabályszerűség érvényesülésére akkor, amikor a támogatási vagy fejlesztési alapokkal, illetve a külső fellépések költségvetését kezeljük. Fel kell ismerni ezeket a kockázatokat, amelyeket felsoroltam, és ezeknek a lehetséges konzekvenciáit. Jelenti-e az, hogy szigorú ö, körülmények között a költségvetési támogatás nem tud pozitív eredményre vezetni. Persze, hogy nem. Lehetséges, hogy a költségvetési támogatás a bizonyos esetekben a legmegfelelőbb mechanizmus. De ha egy lépéssel tovább megyek, és most már a hatékony pénzgazdálkodás területére tévedek, akkor meg kell kérdeznem a következőt. A költségvetési támogatás kockázatai nagyobbak-e, mint a lehetséges előnyei? és azt is kérdést is fel kell tennünk magunknak, hogy a költségvetési támogatás olyan országoknak, ahol széles körül a csalás és a korrupció, olyan kockázata, amit érdemes meglépni. Számomra világos a válasz. A jelenlegi helyzetben nem a válasz. És úgy gondolom, hogy az Európai Uniós adófizetőnek joga van világos és egyértelmű választ kapni erre a kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr! az időért, amit rám szántak. Tudom, hogy kivételes mennyiségű időt kaptam ebben a házban. Köszönöm a figyelmet. Vrindlekom. Köszönöm szépen. Már korábban is jelezte, hogy hosszabb időt vesz igénybe, és egy jól tájékoztatott elnök is jobban tud dolgozni. Köszönjük szépen a tájékoztatást. és a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság ebben a témában együtt dolgozott a Fejlesztési Együttműködési Szakbizottsággal, és készítettünk egy véleményt, és ez a vélemény különböző figyelmeztetéseket is tartalmazott, amelyeket az ön előadásában is viszont hallottunk. Mielőtt a jelentéstevőknek megadom a szót, van -e valaki, aki szót szeretne kérni? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor Zondegárd úr kap szót. Elnézést, mondja az elnök, elfelejtettem a biztost. Omdat het lid van de Rekenkamer zo vriendelijk was om extra tijd te vragen, vergeet ik u, commissaris. Dus mijn verontschuldigingen, eh, commissaris. Szemvevőszék képviselője több időt kért, ezért felejtettem a sajnálatos módon. A biztos urat elnézést szeretnék kérni. Nem tudom, hogy ez nekem jó híre, vagy rossz, hogy megfeledkezett uh, rólam. A mentesítés az egyik legfontosabb uh, téma biztos számára, ez az év eseménye úgy mond, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy elmondjam a véleményemet a tisztelt képviselők előtt, illetve a számvevőszék előtt. Köszönöm szépen eh, Pinkston úrnak, Devries úrnak, a szemőszéknek a nagyon szakmai jelentését. 2008 és 2011-es időszak között a bizottság követni fogja a szemőszék arányait, ami az Európ Aid az általános hibarány stabil maradt. Ez a 2 és 5 százalék közötti mérték. Nagyon nehéz körülmények között dolgozunk gyakran az Európai út kapcsán, és 2011-ben a hibe arány a külső segítségnyújtásnál 1,1% alatti volt. Úgy érezzünk, hogy egy magasabb hiba arány nem jelez rosszabbodást általában véve. Létezik fluktuáció, viszont ez nem minősíthető trendnek. A, a, helyet, a helyzetet nagyon komolyan veszem, és szolgáltáimat arra um, utasítottam, hogy javítsák um, a munkát, és nagyon nehéz a, a nemzeti igazoló tisztek munkája is. Fontosnak uh, tartom azt a szemőszik véleménye alapján, hogy a megfelelő képességeket a megfelelő helyekre irányítsuk. Delegációkat küldünk az adott térségbe annak érdekében, hogy a megfelelő korrektív mechanizmusokat ki tudjuk dolgozni a megfelelő tervek alapján. És a világon a legjelentősebb fejlesztési segítséget nyújtjuk, és ezekre a segítségekre leginkább Afrikában van szükség, illetve szomszédos országokban. A második pont a 2011-es mentesítést illetően a delegáció vezetők a megbízhatósági nyilatkozatok elkészítését végezték, és fontosnak tartom, hogy a főigazgatók saját eh, daszjának elkészítéséhez ezek a tisztviselők is hozzájárultak. Szeretnénk eh, a szegénységet megszüntetni Afrikában. Az én főigazgatom úgy eh, döntött, hogy elfogadja azt a javaslatot, miszerint egy második főigazgatóságot hozzon létre Afrika témájában az elkövetkező év januárjától kezdve. Ez javítani fogja a menedzsment kapacitásainkat Afrikában, mint ami a pénzügyi menedzsmentet illeti, mint pedig ami a tartalman. A számvevőszék eh, bizonyos hiányosságokat állapított meg a belső ellenőrzésben, ezért korrektív akciótervek alapján dolgozunk velük eh, együtt. Két afrikai delegációhoz látogattunk el, és mindkettőből egy akcióterv született, melynek eredményeit meg fogjuk osztani az összes többi delegációval is, hiszen a hiányosságok, amelyeket felderítünk, nem csak egy adott delegációt érintenek, hanem ezek a problémák, amelyekre felhívtuk a figyelmet, másútt is érvényesek. A bizottság úgy érzi, hogy az ellenőrzési rendszer jelentés hatással van a folyamatokra, hiszen ezek több éves folyamatok. Szeretnénk a fennmaradó hibarányt is meg szüntetni, miután az összes belső ellenőrzési folyamat megvalósult, és a korrektív mechanizmusok elindultak. És a 2013 elején elvégezett ellenőrzések eh, belefolynak majd a következő évi mentesítésbe. Szeretnénk szolid alapot eh, teremteni egy megfelelő fejlesztési kerethez, annak érdekében, hogy azok kapják meg a támogatást, akiknek erre leginkább szüksége van. Modernizált megközelítést szeretnénk alkalmazni a költségvetési támogatásokhoz, amelyek szintén követik a számvevőszék ajánlásait. Ez a megközelítés inkább eredményorientált lesz, és szigorúbb, szigorúbbak lesznek a befogadhatósági kritériumok és a e, szektoris költségvetések e, jelentős szerepet töltenek majd be, illetve akkor adunk kifizetéseket, ha a teljesítés egy része megtörtént. Nagyon komolyan veszük a számbevőszik ajánlásait, vannak e, még olyan problémák, amelyekről szót kell ejteni. A költségvetési támogatás egy eszköz a cél eléréséhez, viszont ezt nagyon komolyan kell ellenőrizni, az eredmények elérése tekintetében, illetve ami az adott tagországok ellenőrzési rendszereit illeti, szintén fontos a szigorú eljárás. Mi szeretnénk a fejlesztési együttműködés keretében elérni azt, hogy elhagyhassuk az adott kedvezményezett országokat, és hogy az ottani struktúrák tudjanak az ott élőkről gondoskodni. Én úgy érzem, hogy fejlesztési filozófia szempontjából fontos ezt a megközelítést alkalmazni. A kormánya való együttműködés segíthet a szegénység megszüntetésében, ugyanígy a költségvetési támogatás is. Nemrégiben olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, egy a holland külügyminiszter nem igazán támogatta a költségvetési támogatásokat, és a tanulmánynak egyik végkövetkeztetése az volt, hogy segítette a szegényebb országokat ez a típusú támogatás az oktatáshoz és egészségügyi rendszerekhez való hozzáférésben, de ezzel egyidejűleg korlátozott hatással bírt az emberek jövedelmére. Kilenc ajánlást fogunk követni, mert a számbevőszék fogalmazott meg. Sok mindent adtunk hozzá a folyamathoz, javítottuk a kommunikációt, a tanács is meghozta a döntést, és azt gondolom most a megvalósításon van a hangsúly. Fontos a korábbi filozófiát is megvédeni, hiszen ez a mm, filozófia az ownershipen alakult egy nyitottabb megközelítést tett lehetővé, most viszont egy sokkal szigorúbb megközelítése van szükségünk, és fog, követni fogjuk a számvevőszégetet. Azon az úton járunk, ahol a számvevőszék látni szeretne bennünket, és nagyra értékelem Pinkston úr szavait. Ami a teljesítmény auditokat illet, itt is köszönetet szeretnék mondani Pinkston úrnak és kollégáinak azért a speciális jelentésért, amelyet az élelmiszer biztonság eh, témájában készített. Illetve köszönjük eh, a vízzel kapcsolatos jelentést is. Nagyon fontos, hogy a megfelelő pénzügyi menedzsment eh, elvének megfelelően kezeljük ezeket a projekteket. Munkakörülmények nagyon kemények lehetnek, de én továbbra is ki fogok állni amellett, hogy a fejlesztési költségvetést jobban eh, fel tudjuk használni, jobb eredményeket érjünk el az adott eh, pénzösszegekért, és szeretnénk megfelelő pénzügyi menedzsmentet is garantálni Természetesen a szakbizottságokkal továbbra is együtt szeretnék működni, nyitott vagyok a közös munkára. Ez a terület nagyon nehéz, korlátozott eszközökkel dolgozunk, nagyon nehéz feltételek mellett. és igazából annak a rendszernek a részei vagyunk, amely az adott országokban működik, nem mi vagyunk az a szerv, aki a rendszert működteti. Hát lehet bátorítást szerezni, és csalódni is ezen a területen. Egyéni életeket támogatunk, és minél inkább sikerül megváltoztatni a jelenlegi struktúrákat, annál gyümölcsözőbb lehet ez a munka. Különösen, amikor a szegénység megszüntetésével foglalkozunk, és azt gondolom, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy el tudjuk hagyni ezeket az országokat egy napon majd. Köszönöm. Száris, en Köszönjük szépen a biztos úrnak. Még egyszer elnézést kérek, amiért az imént megfeledkeztem önről. A két jelentéstevő talán először Zöndegárd úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagyon szépen köszönöm Pibax biztos úrnak is. és köszönet illeti Pinkston urat is. Nagyra értékelem a válaszokat, és nagyon érdekes dolgokat említett, azonban felmerült benne még néhány kérdés. Három bevezető megjegyzéssel kezdeném. Először is romlottak a számok, ez már el is hangzott. És egyetértek önnel abban, hogy nem szabad éves megközelítést alkalmazunk. Lehet, hogy egy adott évben különleges körülmények alakulnak ki, és ezáltal véletlenszerűen rossz példa alakulhat ki, ezért nem szabad éves megközelítést foganatosítanunk, hosszabb időszakon keresztül, hosszabb időre alapozott megközelítésre van szükség. Mindazonáltal az arányok rosszak, és ezt most javítanunk kell, valamit tennünk kell. Ennek érdekében, hogy javulás történjen. A második megjegyzésem nem lehetne elgondolkodni azon, hogy a megfelelő tényekkel foglalkozunk-e. Mindig megvizsgáljuk a arányt, állandóan a hibákat keressük, és az éves mentesítési eljárás összefüggésében talán inkább az eredményeket kellene szemügyre vennünk, talán a hozzáadott értéket, az elért eredményeket kellene megnéznünk. Hasznos-e egyáltalán az, hogy hogyha az 5,3-es hiba arányt 4, 3 vagy 2 százalékra tudjuk csökkenteni, ha maga a projekt nem hoz létre európai hozzáadott értéket. Azt hiszem, ez egy alapvető vita, amelyet le kellene folytatnunk, sokkal inkább a tartalmi kérdésekről kellene beszélnünk, de hát nyilvánvalóan összefügg ez a folyamatok tervezésével is. És a harmadik bevezető megjegyzésem, ezt már több előttem szóló kolléga is említette, sokszor olyanok vagyunk, mint az elefánt a porcelánboltban. Hogyan tudjuk előbbre mozdítani a szegénység elleni küzdelmet? A bizottságot idézzem, Igaz, hogy nehéz értékelni az egyes eszközöket a tekintetben, hogy mennyiben járulnak hozzá valójában a szegénység elleni küzdelemhez, és ez egy fontos probléma. A szegénység elleni küzdelem központi jelentőségű célkitűzésünk, és hogyha költségvetési támogatást nyújtunk, és nem tudjuk ezen támogatások hatékonyságát megvizsgálni, akkor az komoly gond. Rátérnék most a kérdésekre. Először is a pénzek 23%-a, azon pénzek 23%-a, amelyeket a nemzetközi szervezeteken keresztül csatornázunk, Afrikába irányolnak. Ha jól értettem, nincs közvetlen lehetőség arra, hogy közvetlen információkat szerezzünk, legalábbis nem úgy, mint más területeken. Mi gondol a bizottság, hogyan lehet -e javítani ezen? Ez az első kérdés. A második kérdésem. Mikor számít a bizottság arra, vagy mikortól számít arra, hogy az EEF a költségvetés részévé válik? Van-e valamilyen időpont, lebege valamilyen időpont a bizottság szem előtt ennek kapcsán, és a kotonai egyezmény 2020-as lejárta, nem lenne egy megfelelő időpont pontosan erre. Harmadszor, ami a jelentéstételt illeti, Og derfor vil jeg godt høre fra kommissionen, Szeretnénk tudni, hogy mikor és hányszor alkalmazta az Európai Bizottság azt a követelményt, hogy figyelmeztetett minket, hogy megkongatta a vészharangokat. Hányszor jöttek elő és mondták azt, hogy igen, tennünk kell valamit. Több tíz emberről van szó. Jó lenne tudni. A 32-es kérdéssel kapcsolatban az Európai Bizottság miért nem használ fekete listákat? Ötödik következő kérdés, ez a 40-es. Az Európai Bizottság azt válaszolja, hogy nehéz lenne finanszírozni az Európai Fejlesztési Alapokat a kül- és biztonságpolitikán belül. De miért? Mi történne akkor, hogyha az általános európai költségvetésbe beolvasztanánk? Ez nem egy korlát? Egy fölösleges korlát? És egy következő kérdés a bizottság felé. Amit már korábban megkérdeztünk, lehetőség van a kifizetések felfüggesztésére az emberi jogokat tiszteletben nem tartó országok felé. A biztos úr erre mondott is példákat a felfüggesztésre már mint emberi jogok megsértése miatt. És akkor még három kérdés nagyon gyorsan a számbevőszék felé. Először is az együttműködés, a szervezetekkel, négyes kérdés. Szeretném a szak, számbevőszék véleményét hallani. Elégedettek-e azzal a hozzáféréssel, amit az Európai Unió kap a nemzetközi szervezetek belső auditjához. Abban az esetben, amikor az Európai Unió támogatást nyújt ezeknek a szervezeteknek. Aztán a külső ellenőrzések, ezzel kapcsolatban szeretném tudni, a szemvevőszék egyetért az Európai Bizottsággal, amikor az utóbbi azt mondja, hogy általánosságban az elvégzett munka az auditorok által elvégzett munka relatíve kielégítő. A harmadik kérdésem feléjük, ez az audit eredményeinek felülvizsgálatára vonatkozik. Válaszukban az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez kielégítő, de feltehetjük a kérdést, hogy milyen mértékben sikerült elvégezni ezt az ellenőrzést, és az Európai Szenvevőszék felé a kérdésem az, hogy a konkrétumok, amiket az Európai Bizottság megfogalmazott, konkrétan fejlesztésre vonatkozólag, lehetővé teszik-e azt, hogy az eredményeket auditáljuk. Szeretnék ismét köszönetet mondani az írásban megkapott válaszokért, és előre köszönetet mondok a további felvilágosításért is akár szóban, akár írásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A jelentéstevő kíván-e szót kérni? És még mások, esetleg Reszla asszony, igen. Jan Mulder. És Gressla asszony. Köszönöm szépen, Bárt. és köszönöm Karel Pinkstennek, aki ugye a számvevőszéktől érkezett hozzánk. Munkánk egy részét már elvégezte Pinkston úr, hiszen már reagált a bizottság válaszaira, így tehát rövidre foghatom hozzászólásomat. Szeretném megköszönni azonban Pibáks úrnak, amiért eljött hozzánk és megválaszolja kérdéseinket. Egy rövid megjegyzés a költségvetési támogatások kapcsán. A bizottságunk számára én jegyeztem az Afganisztánnal kapcsolatos jelentést, így már foglalkoztam a kérdéssel. A cél valószínűleg az kell, hogy legyen, hogy a közvetlen költségvetési támogatást a jövőben megszüntessük, de egyetértek a biztos úr abban, hogy a fejlesztési politika filozófiájának kérdése ez, hogyha arról van szó, hogy a közigazgatásokat alkalmassá akarjuk tenni arra, hogy a nemzetközi szervezetek segítsége nélkül tudjanak működni, akkor azt hiszem a közvetlen költségvetési támogatás értékes eszköz. És ekkor tudomásul kell vennünk azt is, hogy nem úgy kezelik ezeket a pénzeket, ahogyan az a fejlett országokban szokás. Nagy benyomást tett rám az amerikai közigazgatás ehhez, ezzel kapcsolatos hozzáállása. Ők beismerték, hogy az Afganisztánba pumpált pénz mindenre fordították, csak arra nem, hogy a közigazgatást javítsák Afganisztánban. És akkor, amikor ők maguk is konkrétan beavatkoztak, és a közigazgatásban segítkezni kezdtek, támogatást nyújtottak gyakorlati értelemben, akkor javult a helyzet. A közigazgatási ellenőrzési rendszereke működése az előfeltétel, a működőképes számbevőszék is előfeltétel ahhoz, hogy ez működjön. De hogyha ezt a pénzt, illetve annak felhasználását a lehető legjobb módon ellenőrizzük, akkor támogatom a költségvetési támogatások jóváhagyását, azzal természetesen, hogy valahol azért majd csökkenteni kell fokozatosan ennek értékét. És hogy a fejlődő országokban a közigazgatás nem úgy működik, mint a fejlett országokban, hát ez abból adódik, hogy fejlődő országokról van szó. Ha jól működne a közigazgatásuk, akkor nem is kellene fejlesztési segélyt nyújtanunk, tehát ez filozófiai kérdés de a konkrét jelentések megfogalmazásakor erre mindenképpen kitérhetünk. Ami egy további kérdés, illetve az első konkrét kérdésem gyakorlatilag a számbevőszékhez szól, hiszen a 70-es kérdésre nyújtott válaszsal megtudtuk azt is, hogy a különböző hibaarányok az általános költségvetésben a fejlesztési alapban arra vezethetők vissza, hogy a szembevőszék különböző módszertanokat alkalmaz. Ez felveti azt a kérdést, hogy ez miért van így, és a politikai értékelés és összehasonlíthatóság kérdése kapcsán mit tehetünk hogy ne szerepeljenek egész más dolgok különböző jelentésekben, mint az enyémben és zőrenében például, és hogy nem erüljön fel a kollégák kérd, ö, esetében az, hogy miért van az, hogy két kolléga teljesen máshogy értékeli a hiba arányokat. Ehhez kapcsolódik még egy kérdésem. A különböző alapok kapcsán foglalkoztunk az alapok, mint a fejlesztési politika eszköze kérdésével. Inge Gresslenek hála, és az ő álhatatosságának hála, Az Európai Bizottság saját európai alapokat is létrehozhat, ezáltal függetlené válunk a különböző más nemzetközi intézményektől, tehát a Világbanktól és az ENSZ-től. A kérdés, hogy stratégiailag hogyan közelít ehhez a bizottság. Egy erre vonatkozó kérdést már megválaszolt, de melyek a mélyebb stratégiai megfontolások önöknél? Az Európai Unió alapjai teljesen helyettesítik majd az ENSZ és a Világbank vonatkozó alapjait? Gyors folyamat lesz-e ez? Vagy egy átmeneti időszakra kell számítanunk, és az esetleges átmeneti időszak után lesz-e további együttműködés az ensz és a Világbankkal ilyen alapok révén? És természetesen a pénz ellenőrzésének kérdése is felmerül. Az ENSZ esetében azt hiszem végre Elégedett a bizottság és a számvevőszék is a kialakult helyzettel, illetve azzal, hogy az ENSZ pénzügyi rendeletét hogyan alkalmazzák. Igaz-e ez a Világbankra? Mennyire elégedett a számbevőszék az adatok hozzáférhetőségével kapcsolatosan a Világbank esetében? Köszönöm. Dankjewel Jens. Eh, Jan Köszönöm szépen, Jan Mulder. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy az üzenet világos volt itt ma délelőtt, és még egyszer nagyon komolyan meg kell néznünk a költségvetési támogatásokat. A bizottság úgy érzi, hogy ez egy természetes törvényszerűség, úgynevezett könnyű pénzről van szó, nincs sok adminisztráció vele, de én úgy érzem, hogy Pinkston úr kritikáját érdemes meghallgatni. És hogyha a klasszikus projekt támogatás alternatíváját megvizsgáljuk, akkor a második verzió sem sokkal jobb. A számok nem javultak. hosszú távú stratégiára van szükség, ezt értjük, és ez rendben is van. Viszont az elmúlt években volt egy nagyon fontos változás, még pedig az, hogy van a külügyi szolgálat, és nem világos számomra az, hogy ki is a vezető. Például van egy bizottsági delegáció Afrikában. Én úgy érzem, hogy az új irány megfelelő, két évente a bizottság átszervezi magát. Ott van egy delegáció vezető, nagykövet, vagy bárhogy is nevezzük, és neki egy afrikai országban kell a pénzt elköltenie. Kitől kap irányítást, útmutatásokat? A biztostól például milyen típusú a koordináció, illetve ez egy jól működő szervezet jelenleg, és hogyha valaki delegáción dolgozik, akkor világosnak kell lennie annak, hogy honnét kap válaszokat, ha vannak kérdések. Ez a kérdésem a bizottsághoz. Köszönöm. Dank Jan. Mevrouw Gressel, Ingeborg. Köszönöm, Gressler képviselő. Köszönöm, biztos úr. Én a költségetési támogatást alternatívaként szeretném megvilágítani. Ennek alternatívája a projektfinanszírozás. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen folytatjuk a dolgot, ahogy eddig, ha megnézzük az eredményeket, akkor eh, nem tudok hanyat tesni ezektől az eredményektől. Szeretném a bizottságot arra bátorítani, hogy lépjen tovább a költségvetés támogatásnál, de úgy tűnik, hogy eddig nincsenek eredmények, úgy tűnik, mintha 30 évig az egyik megoldást próbáltuk, próbálgattuk volna, most pedig a másikat. A költségvetési támogatást konkrét kritériumokhoz kell kötni, és tényleges monitoring jelentése van szükség, amelyből kiolvasható az, hogy hogyan fejlődnek a dolgok. Én ezt szeretném kérni, de egészen addig, amíg a civil szervezetek finanszírozás és a projektmenedzsment egy helyen szerepelnek, világosnak kell lenni, hogy mit finanszírozunk. Nincs lista a finanszírozott dolgokról, és ön azt mondta, hogy egy ilyen listát elő lehet állítani, ami a speciális kéréseket illeti. Én kérem, hogy ezt egyik jegyzőkönyvbe. Szeretnék egy ilyen listát, hiszen fontosnak tartom az eredményeket, fontos tudni azt, hogy ki kapja a pénzt. Ezen kívül azt is kérném még, hogy kapjunk áttekintést a delegációk könyvel, könyveléséről. Az Európai Külügyi Szolgálat egyik anyagából az derült ki, hogy a költségetésén kívüli számlákat, költségetési sorokat is megvizsgálják. Szeretnénk erről tájékoztatást, hiszen ezek a költségetésén kívüli sorok különösen a külügyi szolgáltat érintik. Van néhány kérdésem az elmúlt mentesítésnél azt kértük, hogy kapjunk egy projektlistát Haitiről. 15 éven keresztül elhangzott azt, hogy ezt a plenáris leszavalta, viszont a bizottsági mentesítésben ez mégis szerepel. Tehát a Haitin megvalósult projektek listája, amelyek Haitin megvalósultak, benne vannak a bizottsági mentesítésben. Tehát Belman kolléga, a kolléga azt mondja, hogy a bizottság kilátásba helyezi az elmúlt öt évre nézve egy ilyen lista készítését, de ez sem készült el. A tizet jobbnak tartanám, hiszen eh, tíz alatt kiderül, hogy mennyire fenntartható egy projekt. Hát nagyon jó lenne, hogyha az öt évet eh, listán tudnák eh, bemutatni. Ami a válaszokat illeti, a nagykövet jelentéseket, a Key Performance Indicator-öket, amelyek a management jelentésben szerepelnek, én ezeket kitűnőnek tartom. Ezekből a mutatókból végre kiderül az, hogy mi is történik a helyszínen, hogyan teljesítenek, ezzel mi dolgoztunk. Nagyon költséges az eljárás a PDF fájlokkal, és végre sikerült ezeket Excel táblázatban összefoglalni. Bizonyos dolgokból eh, kiderült tehát az, hogy ezek igenis fontosak. Az első az előfinanszírozásra vonatkozik. A 18 hónapot még mindig nem sikerült feldolgozni. Banglades, Nigéria 260 millió euróval, 200 millió euróval, és Etióp Etiópia esetében is óriási összegekről van szó, ezeket már kifizették, de még mindig nem adminisztrálták, tehát ha megnézzük azt, hogy az előfinanszírozás vagy költségvetési támogatás milyen eszközök, akkor körülbelül ugyanarról a dologról van szó. Ön említette az egyik vagy másik delegáció helyzetét, a még nem elszámolt előfinanszírozást. Nem tartom jónak azt, hogy az EU képviseletében sok ember ül ott, és mi még mindig nem sikerül ezeket a fizetéseket feldolgozni. Tehát nem találom jónak a választ. Na Ez nem válasz számunkra, hogy Etiópiában nincs elegendő munkatárs, de hogyha megnézzük a 35-ös kulcsmutatót, akkor ebből kiderül, hogy Etiópiának sokkal több munkatársa van, mint nagyon sok más delegációnak. Tehát én szívesen megtudtam volna többet arról, hogy előfinanszírozási összegeket miért nem sikerült még mindig feldolgozni. Ez jelentős kockázatot tartalmaz. Nagykövetek válasza arra a kérdésre, hogy megfelelően képzettek -e a munkatársaik a pénzügyi menedzsmentben. 57%-uk nem válaszolt. Ön ebből milyen következtetéseket von le? nem tudja esetleg, hogy miről beszél, vagy talán túlságosan is jól tudja, hogy miről beszél. Hálás lennék a válaszért. Hányan dolgoznak ott, ahol a legnagyobb pénzekről van szó? Szóval ez is egy fontos válasz. Az elmúlt években kiderült az, hogy a delegációknál nem uh, kiegyensúlyozott a helyzet a személyzetet, illetően miért vannak olyan delegációk, akiknek nagyon sok munkatársuk van, összevetve az általuk végzett munkával, más delegációk viszont, ahol sokkal több a munka, nincs elég személyzet. Én ezt um, furcsának tartom, de miért tartott ilyen sokáig, amíg sikerült ebben a kérdésben előre lépni? Vannak még további kellemetlen részleteim. A bizottság nagyon keveset tud arról, hogy mi is történik a helyszínen. Feltettem egy kérdést, miért kap egy adott terület 11 millió eurót az EU-tól? Egy amerikai területről van szó, az 31-es válaszban az el, hogy Northern Mariana nem kap pénzt, viszont a költségvetési áttekintésben, hát ezt a munkadokumentumban, a 29-es oldalon szerepel Northern Mariana 11 millióval. Miért kapok ilyen hibás választ? Láttuk azt, hogy vannak olyan delegációk, ahol a nagykövetek vagy nem jeleznek értékeket, vagy pedig rossz értékeket jeleznek. Mik a, a helyes értékek? Erre a válasz az, hogy ezt nem is tudja a bizottság. Tehát nincsenek ellenőrzési lehetőségeik a nagykövet eh, jelentésekkel kapcsolatban? Mi az, amit tudnak a helyszíni munkáról, a bizottság pénzének felhasználásáról? Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen. Nem is tudtam, hogy egyáltalán Northern Mariana létezik. Fogalmam sincs, hogy hol található de hát, ahogy láthatjuk, Kreszla asszony nagyon mélyre ásott az Európai Unió költségvetésében. Rübig úr kap äh, Köszönöm szépen. Először is köszönöm Pivax biztos úrnak a munkáját. Úgy gondolom a fejlesztési politikában egy új irányt szabott meg, és azt hiszem a számvevőszék is nagyon helyesen ismerte fel, hogy vannak mentalitásbeli különbségek is, ami nálunk magától értetődő, más tagállamban sokszor akár ismeretlen, sőt, sérti a helyi szokásokat. Ezért fontos látni azt, hogy az adófizetők pénzével az Európai Unió tisztviselői világos szabályoknak megfelelően bánnak, világos szabályaink vannak, ezeket be is tartatjuk. És aztán a kedvezményezettek részéről sokszor teljesen ismeretlen ez az európai rendszer. Ha pénzt adnak, akkor ők elfogadják, és úgy szervezik meg a dolgokat, ahogy az az ő személyes meggyőződésük szerint a legjobb. Ez egyfajta kulturális változást is nyilván eredményez, egyfajta mentalitásbeli változást. A kérdés, hogy a bizottság mennyire áll készen arra, hogy egyfajta nevelő jelleggel látsa, lássa el a támogatásokat, és mennyire hajlandó elmagyarázni a kedvezményezetteknek, hogy mik a körülmények, mik a célkitűzések, és hogyan kell megfelelően bánni a pénzekkel. Úgy gondolom, mielőbb szükség volna erre, már a gyermekek iskoláztatása terén kellene ilyen irányú változásokat eszközölni. És természetesen az oktatás-képzés területén érdemes ilyen fogódzókat beépíteni. Vannak olyan programok, amelyek során a bizottság előkészíti a munkatársait erre a tevékenységre, illetve amelyik során támogatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Brüsszelben ilyen és ilyen szigorú mércéket alkalmazunk a közpénzek kiadása kapcsán, másrészt pedig bizonyos pedagógiai segédeszközöket is a rendelkezésükre bocsáthat, amelyekkel elmagyarázhatják az embereknek azt, hogy milyen a mi álláspontunk itt Európában. Kultúrák ütköznek ilyenkor sokszor egymással, és ha csak a saját mércénket használjuk, akkor kudarcot vallunk. Fontos elismerni, hogy másoknak más a mércéjük. És van-e féle ismeret arra vonatkozóan, hogy milyen mércét alkalmaznak ezekben az országokban, és hol tudjuk az ő mércéjüket elfogadni, és hol nem. És van egyfajta ilyen közlekedési jelzőlámpához hasonló rendszer arra vonatkozóan, hogy hol lehet zöld jelzést adni, és aztán hol piros a jelzés, hol van az a pont, ahol számukra elfogadhatatlan az ő álláspontjuk. Itt van továbbá, itt van ugye a kutatási keretprogram és a Horizont 2020, ezen belül léteznek-e valamilyen erre vonatkozó intézkedések? Köszönöm. Köszönjük szépen a kollégának, illetve a kollégáknak több mint 20 kérdés sikerült összegyűjteni, a biztos úrhoz és Pinkston úrhoz címezve. Azt javasolnám, hogy a biztos úr válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket és a megfigyeléseiket is, hiszen hát folyamatban van ez a munka kétségtelenül. És a költségvetési mentesítés, a kritikai jellegű kérdések, is nyomon követik a fejlesztési politika fejlesztését. 50 évvel ezelőtt, amikor kitaláltuk ezt, akkor kitalálták, teljesen más céljai voltak. Ma azóta megváltozott a világ. Mindazonáltal meg akarjuk valósítani a leghatékonyabb, legerősebb fejlesztési politikát, ami arányos azzal a pénzzel, amit belefektetünk. A nyugati fejlesztési támogatás a GNI 0,41%-ától 47%-ára nőtt. Tehát ígéretünknek megfelelően meg kellene mozgatni a dolgokat, és fejleszteni a terepen a helyzetet. Beruházás nélkül nem tudunk azonban el eredményre jutni. Amit Szondergárd úr is mondott a hibákkal kapcsolatban, engem is aggasztanak a hibák és Kressle asszony is rámutatott, hogy a delegáció vezetők 57%-a nem elég jó minőségű. A delegáció vezetők szerint az a tisztviselők 57%-a nem végzi jól a munkát, és ez katasztrófa. Évről évre találkozom a nagykövetekkel, és ők ezt a kérdést soha nem teszik fel nekem. Vagy az irányítási jelentéssel van valami probléma, vagy pedig ők nem teljesítik a kötelezettségeiket. Nagyon sok hiba nem szabadott volna, hogy megtörténjen, hanem el lehetett volna őket kerülni. Tehát meggyőződésem, hogy a hiba arány 2% alá kell, hogy csökkenjen. Én és szolgálatom mindent meg fogunk ezért tenni. 2010-11-es pénzügyi évek során körülbelül 200 hibát talált a számbevőszék. Négy csoportra osztottuk őket. Az egyik a közbeszerzés, másik a kifizetés, harmadik az előfinanszírozás elszámolása, és van még negyedik, ez a költségvetés támogatás. Megvizsgáltuk csoportonként mennyire komolyak a hibák. Nagyjából 45% kicsi hiba, 40% igazán komoly, és 15%-nál még nem döntöttük el, hogy enyhe típusú vagy nagyon komoly. Itt még nem, tudunk, nem tudtunk megegyezni a számbevőszékkel a súlyosság tekintetében. Megvizsgáltuk, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. Márciusban összeült a megoldásokat kereső munkacsoport Persze, megoldásnak tűnhet az, hogyha kirúgjuk a tisztviselők felét, és újakat veszünk fel, de mi szeretnénk inkább képzéssel megoldani ezt a problémát. Egy magáncéghez képest nagyon korlátozott eszközeink vannak. Úgyhogy igazából az emberek minőségét és felelősségtudatát szeretnénk növelni. Hogy ők érezzék magukat felelősnek, hogy ne kövessenek el hibát. Nagyon gyakran majdnem minden esetben elkerülhetőek lettek volna ezek a hibák. És ez szerintem a komoly probléma. Van-e európai vagy nemzeti hozzáadott érték az eredmények? Először is az európai fejlesztési támogatás nem százalékos definíciót élvez. Hogyha a tagállamok jobban teljesítenének, akkor 12-18 százalék lenne ennek az aránya. A tagállamok általában különösen manapság az ő szempontjukból prioritást élvező országokra szeretnek koncentrálni. Európai hozzáadott érdéknek azt látom, hogy megpróbálunk rendszerváltozásra koncentrálni. Tehát nem a könnyen leszedhető gyümölcsöket szedegetjük, hanem a legnagyobb változást igénylő országokat próbáljuk meg ösztönözni erre a változásra. Tehát a nehéz feladatot választottuk. Az ágazati jelentésekben mutatunk rá arra, hogy mit kell elérnie egy országnak, például a milleniumi fejlesztési célok szempontjából, vagy egyéb kitűzött célok szempontjából. Tehát a költségvetési támogatás, valamint az egészségügyi és oktatás fejlesztése között van összefüggés. Erre már van bizonyítékunk is. És ahogy Keleir úr mondta, a filozófiára is ki kell térni. A költségvetési támogatás a mitől kell, hogy függjön az egyik, a közfinanszírozás irányítása, Hogyha ez tekintetben nem fejlődik egy ország, akkor nem fog több pénzt kapni. És a másik, az imf -e közös tréningeket tartunk, mert ő velük tudjuk elérni azt, hogy a közpénzek kezelését javítsák ezekben az országokban. És nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy jelentős mértékben Például mondjuk az afgán pénzügyminiszterrel folytatott tanácskozásunkban is ezt láttuk. Afganisztánban is nagy mértékben javult a közpénzek kezelésének a átláthatósága. Nem kell, hogy megszállottak legyünk, de eszközként fel kell lesz, hogy használjuk az eredmények elérésére. Most mit is csinálunk? A delegációkkal és a külügyi kollégákkal három prioritási ágazatot nézünk végig. Megnézzük, hogy általánosságban milyen es eredményt érnénk el ebben és abban a szektorban. Például mondjuk az oktatás területén hány gyereket szeretnénk iskolában látni. Aztán milyen kötelezettségvállalási formát várhatunk. Szerintem a kötelezettségvállalás nagyon pragmatikus kell, hogy legyen, és függenie kell attól, hogy mit várhatunk egy országtól. Tudjuk, igen, tudjuk, hogy kockázatot vállalunk például a költségvetés támogatás esetében, de nagyon gyakran a, megéri ez a kockázat. Ahogy Karel Pinkston is mondta, vannak azonban olyan esetek, ahol nem érdemes ezt a kockázatot vállalni, például azért, mert nincs elég erős vagy független audit hatóság. Az Afrikai Unió és regionális szervezetei, illetve az ő bizottságuk és az összes nemzeti szervezet tekintetében a legfőbb feladatunk az, hogy a kapacitás növelést, a kapacitásépítést megvalósítsuk, hogy az európai alapokkal utána ők már tudjanak majd bánni. És garanciákat kapjunk arra, hogy partnereink készek arra, hogy felhasználják az alapokat a lehető legáthátatóbb módon. Tehát a hozzájárulási megállapodást Afrikában és márhol, máshol ugyanazon kritériumok alapján kötünk. Afrikai Unióban is, máshol is. De hát azt tudjuk, hogy még további ö, képzésre van szükség. A Szondegárd úr azt kérdezte, hogy hozzáférünk-e ahhoz, hogy mi is történik? Tudunk-e arról, hogy konkrétan mi is történik a pénzekkel, mikor kifizetjük őket mondjuk egy afrikai országnak? Nos, elég információnk van, megvan az az információ, amire szükségünk van, de ennek az értelmezése, ez problematikus. A számvevőszék gyakran kiegészítő információkat kér. Itt békefenntartó műveletekről van szó, és folyamatosan új és új információt fogunk szerezni és továbbítani nekik. Ez új feladat, nekünk még mi is tanuljuk itt menet közben, hogy hogyan kell csinálni. De meg tudjuk szerezni a szemvevőszék által kért további információkat, legalábbis eddig úgy tűnik, hogy ezzel nem lesz probléma. Minden óvintézkedést megtettünk, úgyhogy szerintem ez menni fog aztán a vészkó harangok kongatásával kapcsolatban. Hát én személyesen annyira sokat nem kongattam, de tudom, hogy volt már ilyenre példa. Eléggé masszív a rendszerünk, megbízható, és szerintem jó, tudom, hogy volt Gánában egy gyanús eset, de ez indirekt módon azonnal közbeléptünk, felfüggesztettük a kifizetéseket, és az Olaf megkezdte a vizsgálatot. Szerintem ez az ijeszgetés és a vészkarangok kongatása nem a leghatékonyabb vagy legerősebb elem kell, hogy legyen a politikánkban az én hivatali időm alatt nem volt csalás. Voltak hibák, voltak helytelenségek, de csalás nem. Legalábbis nem tudok róla a fekete listák. Hát vannak fekete listán lévő cégek, légitársaságok konkrétan. Igazából annyira nem értettem meg ezt a kérdést. Afrikában nem tudunk megfelelő mértékben utazni. Például van egy afrikai országban egy delegációnk, és hogyha mondjuk Kártumba kell utazniuk, akkor igazából máshogy nem jutnak el. Próbáljuk őket lebeszélni arról, hogy ezeket a légitársaságokat használják, de hát muszáj nekik, de tudják, hogy kockázatos. Egy következő filozófiai kérdés. Szerintem fejlesztés nélkül nincs biztonság, de biztonság sincs fejlesztés nélkül. Nagyon két, konkrét két vagy három esetünk van. Az egyik az Afrika szarva térség a kalózkodásra emlékezzenek vissza, és arra, hogy milyen eszközökre volt szükség, hogy legalább részben tudjuk kezelni ezt a problémát, és hogy tisztességes életet tudjunk a szomáliaiaknak biztosítani, vagy humanitárius segélyt adni nekik. Szerintem érdemes ezzel foglalkozni. Aztán oktatás, vagy Mali északi része. Északi Mali esetében, hogyha nincs kötelezettségvállalásunk, akkor, akkor nem várhatjuk azt, hogy, hogy meg tudjuk akadályozni a probléma eszkalálódását. Afrika nagyon sok területén, persze az arányok különbözőek, de ez a két dolog együtt jár – hogyha ezeket a fellépéseket nem támogattuk volna, akkor Szomáliában nagyon komoly problémák lennének, és a kalózkodás sem sikerült volna csökkenteni. Az Afrikai Unióval együttműködünk, és ez fontos, de szerintem ez a kötelezettségvállalás részünkről ez a helyes út. 2020-szal a kotonui egyezmény le fog járni, nincs is okunk arra, hogy kívül maradjunk. De a kotonói egyezménnyel nagyon különös vagy különleges kapcsolatokat építettünk ki az egyes országokkal. A kötelezettségi eljárások még mindig a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak, de az AKC titkársága a partneri, partnerországainkkal és a engedélyezésre jogosult tisztviselőkkel nagyon komoly munkát végeztünk hogy a költségvetés elköltését átláthatóbbá tegyük. De hát amúgy ennél jobban beleszólni nem lenne legális. A kifizetések felfüggesztése igen, extrém esetekben használjuk ezt az eszközt. De például Mali esetében, hogyha államcsínyt követnek el, akkor felfüggesztjük a támogatást. De a humanitárius segét muszáj eljuttatnunk az embereknek, emberekhez, akkor meg is tesszük ezt, hogyha nincs fizikai akadálya annak, hogy tényleg eljusson a segély az emberekhez. De például mondjuk Madagaszkár esetében a, részlegesen befagyasztottuk a kifizetéseket, de most közvetlenül az emberek jólétét valahogy megpróbáljuk mégis támogatni. Az extrém szegénység eltörlésének a programjait folytatjuk, különösen ott, ahol az ensz együttműködésben csináljuk ezt. Azt hiszem meg tudtam mutatni, hogy mennyire határozott a megközelítésünk. Nagyon világos a hozzáásunk, hogyha az emberi jogokat komolyan megsértik, akkor ott a történet vége, először felfüggesztés, és utána végig gondoljuk, hogy teljes mértékben megszakítjuk-e a kapcsolatokat azzal az országokkal. Na már most a vagyonkezelői alapok. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, az EU-s vagyonkezelői alapkezdeményezés. Egy klasszikus programozás szerintem már nem hasznos, túl lassú, a világ túl gyorsan változik. Amikor sokkal lassabb volt a világ, akkor ez még jó volt, de most felgyorsult a világ, megváltozott a helyzet. Két konkrét dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik a száhelövezet és annak a helyzete. A Máliba szánt pénzt nem tudjuk elkölteni, mert nincs hiteles kormányuk. Ettől függetlenül az emberek óriási szegénységben élnek, és nekünk problémás a humanitárius segélyt eljutatni hozzájuk. Egy EU-s vagyonkezelői alap nagyon jó, hatékony módszer lenne, azért, mert felgyorsítja az eljárást, és gyors reagálást tesz lehetővé. Még egy témát említenék, az energia. Vannak technikai energia, facilitások, aztán a, egy csomó alap. De hogy kell -e még ide egy vagyonkezelői alap is, nem tudom. Szerintem a végrehajtóknak kell aktívabbak lenniük a tekintetben, hogy hiteles projekteket, projektekkel pályázzanak. Azt várjuk, hogy 2020-ig majd még a vagyonkezelői alapokkal kapcsolatos új ötletek fognak ezen az energiaterületen is felmerülni, hogy megvitathassuk őket. Számunkra mi nyitottak vagyunk, hogyha ezt látjuk a megfelelő eszköznek, akkor ezt fogjuk választani. Elegyelőre óvatosak vagyunk, de mivel gyorsul a világ, ezért lehet, hogy az energiaterületén is szükség lesz ezekre a gyors eszközökre. ENSZ. Nagyon komoly előrelépést sikerült elérni velük való együttműködésben. A, ha pénzügyi megállapodásra gondolok, az korrekt. A nehézségek a végrehajtásból adódtak Remélhetőleg levonjuk a következtetéseket, megtanuljuk a tanulságokat, és ők is megértik azt, hogy nem csak kötelezettségük az információt megadni számunkra, hanem az is kötelességük, hogy időben eljutassák hozzánk ezt az információt. Mert hogyha például a világbankkal kapcsolatos információval nem vagyunk elégedettek, és hogyha ö, nagyon magas lesz a hibaarány, akkor a támogatást fel fogjuk függeszteni, és nem csak mi az EU, hanem a Világbank is. A Világbank nagyon gyakran a nehéz helyzetben abszolút fontos szerepeket, szerepet tölt be a segélynyújtásban, például Közép-Ázsiában. De hát a számvevőszéknek hozzá kell tudni férni a szükséges információhoz, joga van hozzá, és időben meg kell, hogy kapja. És konkrét esettel kapcsolatban folytatjuk a munkát. Mulder úr kérdése a költségvetési támogatással kapcsolatban. Hát úgy gondolom, hogy ez, egy, ez a tanulmány, ami erre az eszközre vonatkozik, nagyon sok választ megad. Szerintem ez egy olyan kötelezettségvállalási forma, amit még nem szabad elfelejtenünk, mert nagyon komoly reformokhoz vezethet. Ám de nagyon komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy mit várhatunk. Ne azért használjuk a költségvetési támogatást, mert az a legjobb, hanem először gondoljuk végig, hogy ez az eszköz, ez a módszer eredménnyel fog-e járni abban a konkrét esetben. Azon országok esetében, ahol nincs konkrét eredmény, felfüggesztjük a kifizetéseket. 200 millió eurót nem fizettünk ki 2011-ben, pont ebből azokból kifolyólag. És most vizsgáljuk ezeket a helyzeteket. Ha projektek esetéről lenne szó, akkor utólagos felülvizsgálat után esetleg meg tudnánk adni utólag azt a pénzt, amit felfüggesztettünk. A költségvetési támogatás esetében erre nincs lehetőség. Hogyha a kondíciókat teljesítik, akkor megkapják, ha nem, akkor nem kapják meg ezzel szerintem egyébként meg lehet erősíteni a költségvetési támogatást, mert a partnereink is komoly problémába kerülhetnek akkor, hogyha mi az értékelési folyamat után adjuk csak oda a pénzt, és akkor ők nem biztosak abban, hogy megkapják vagy nem. Nyilván a kül ügyi szolgálat és a főigazgat, vagy a külügyi főképviselő asszony nevezi ki a delegáció vezetőket. Tehát a főképviselő asszony felelős a delegációkért. És a delegációk pénzügyi kérdéseért a bizottság felelős. Ez világos. És 2013-tól a delegáció vezetők tréninget fognak kapni, és a főigazgató engedélyt fog nekik adni, hogy ők delegálják a, azokat a hatásköröket, amiket az engedélyezés jogosult tisztviselő kell, hogy viseljen. Hogyha a delegáció vezető nem teljesít jól e tekintetben, akkor el lehet őt mozdítani. Ezt a szabályt még soha nem alkalmaztuk, de hogyha világosan azt tapasztaljuk, hogy túl magasak a hibaarányok, nincs fejlődés, akkor meg tudjuk lépni ezt a lépést. Azt várjuk, hogy ezekkel az hát elég bonyolult módszerekkel elő tudunk lépni, előre tudunk haladni. Lehet, hogy nem ez az optimális megoldás, de észszerű szempontból jól működik. Nagyon jó munkakapcsolatunk van a külügyi szolgálati kollégákkal. Az összes dokumentum esetében, ahol ők az illetékesek, például a nemzeti programok esetében, vagy ahol az illetékes az Európai Bizottság, nem csinálunk ebből hiúsági kérdést. A gyakorlati szempontokat tartjuk szem előtt, és megvitatjuk, és együtt végezzük el a munkát. Bonyolult tehát ez a rendszer, de nagyon pragmatikusan próbáljuk megoldani a felmerülő problémákat. A munka mennyiség felmérésével kapcsolatban is megállapodtunk, hogy a fejlesztési tisztviselőket, vagy a delegációkat hogy használjuk fel a munka elvégzésére. Sikerült a kihívásokat megoldanunk, rengeteg tapasztalatot szereztünk mindkét oldalon. Gressle doktornő kérdésére. a projekttámogatás vagy költségvetési támogatás kérdése. Igazából azt kell megnézni, mit tudunk elérni. Végül a nap végén azt szeretnénk, hogy csökkenthessük például mondjuk a szegénységet. Mit tehetünk egy országban? Ott melyik módszer jobban alkalmazható? Nem. Azt mondanám, hogy az elvárt eredményektől függően kell megválasztani az eszközt. Nem várjuk azt, hogy a mi támogatásunk révén csodák történjenek egy országban. Ezt nem várhatjuk. Kihívás jelentő környezetben élünk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit érhetünk el, a lehető legtöbbet kell kihozni abból, amit tudunk, de nem lehetnek hamis elvárásaink. A civil szervezetekkel kapcsolatos listát meg fogom adni Haitival kapcsolatban. Sajnálom, hogy a projektlistát nem nyújtottuk még be önnek, elnézést kérek. Meg fogjuk tenni, mert meg kellett volna, hogy történjen. A külső segítségnyújtás management reporttal kapcsolatban, ez egy új eszköz. Azt hiszem 2011 áprilisában kezdtük. Évente kétszer születik meg ez a jelentés, információt kapunk a delegációvezetőktől, valamint a KPI-ket, a Key Performance mutatókat is mérjük, vizsgáljuk. Érvényes információt kell, hogy kinyerjünk belőle, és ezt az információt, ezt az új eszközt arra használjuk, hogy a mutatókat, a koherenciát javítsuk, és 2013-tól 2014-től remélhetőleg már nem fogunk olyan eredményeket kapni, mint hogy a delegáció vezetők 57%-a úgy gondolja, hogy az ő alkalmazottai inkompetensek. Ez óriási hiba. Hogyan jutottunk ide? Hát ezt még fel kell tárni. Előfinanszírozás, már a válasz egy részét megadtuk, további információt is fogunk adni a 18 hónappal kapcsolatban tényleg nagyon részletes információra, válaszra van szükség. Ebben ez alatt a rövid idő alatt nem tudtuk ezt az összes információt, amit kért összegyűjteni. Volt, amikor jó okunk volt rá, de minden esetre meg fogja kapni. Felmérések. És miért csak most? nagyon-nagyon nehéz politikai gyakorlatról, feladatról van szó. Az én főigazgatóm nagyon nehéz pillanatokat ért át, mert sok delegáció vezető és sok delegáció vezetőnek is ugyanez volt a problémája, hogy nincs elég tisztviselőnk. Aztán persze nagyon sok más oka is lehet ennek a problémának. Könnyebb valamit nem megcsinálni, mint megcsinálni. De mivel a változtatásokon túl vagyunk, most már könnyebb lesz a helyzetünk. A helyzet ugyanis sok időn keresztül nem változott, de az új struktúra, a külügyi szolgálat segíteni fognak. Volt egy ellentmondás, amikor mindez a bizottság alá tartozott, akkor ellentmondásosabb volt a helyzet, most kevésbé. Minden két félnek voltak érdekei, úgyhogy meg kellett, hogy állapodjanak. Szerintem a jelenlegi ered, helyzet azért jó, mert a legjobb eredmények akkor születnek, hogyha van valami kihívás, és ezt meg kell oldani. Most jobb eszközök vannak a kezünkben, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Politikai oldalról is. Úgyhogy szerintem a rendszer most már előre tud lépni. Észak Mariana. Az én szolgálataimnak az volt az információ, hogy nem adtuk meg ezt a támogatást. Én úgy tudtam, hogy amerikai területen egyáltalán nem adunk segélyt, vagy segítséget, de hát lehet, hogy tévedtem, utána nézzünk. Rübig úr, köszönöm a támogatását. Az oktatás valóban olyan terület, amire nagyon összpontosítottunk, és főleg az alapképzésre, az általános iskolákra. De ami most következik, és szerintem nagyon fontos lesz, külső segítségnyújtás menedzsment jelentés alapján a legtöbb delegáció azt tapasztalta, hogy nem sikerült megfelelő előrelépést elérni. Különösen, ha, kül, ha költségvetési támogatást nyújtottunk, akkor nem lehettünk benne biztosak, hogy az oktatásra költik. Most óriási kihívás az is, hogy az Európai Unió vizibilitását, láthatóságát hogyan tudjuk javítani. Például mondjuk EU logós sátrakat lehet felállítani, de szerintem ez nem a legjobb megoldás. Új példákra van szükség. Indonéziában például egy új példát elemzünk. Egy PR céget megbíztunk, megbíztunk azzal, hogy reklámozza az EU-t nem csak az egyes projekteket, hanem támogatását. Tehát értékeljük most ezt a lehetőséget, hogy az EU politikáit összefüggésbe hozzák az értékeinkkel, a környezetvédelem, klímaváltozás elleni küzdelem ellen, emberi jogok védelme. Az egyik nagyon fontos konklúzió az említett jelentésből az, hogy világos politikái legyenek az EU-nak, és az emberek erről tudjanak. Persze erre egy kis pénzt majd el kell különíteni. Hát, elnök úr, megpróbáltam nagyon gyorsan végigrohanni a kérdéseken, de hogyha további információra van szükségük még ezen túl is, akkor akár én, akár a öm, alkalmazottak, akik segítenek nekem, mindent megpróbáltak, hogy kimerítő információt, teljes információt nyújtsanak, de hogyha szükség van további információra, akkor meg fog történni az is. De szerintem már a válaszoknak a minősége már is jobb volt idén, mint tavaly. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy az összes kérdésre választ kaptunk ezzel. Köszönöm szépen a munkatársainak is. A számövőszékhez intéztek öt kérdést, Pinkston úr, ön kezdte, ön is zárhatja le a sort. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok válaszolni a elhangzott kérdésekre, megpróbálok konkrét válaszokat adni. Az első három kérdés a jelentéstevőtől, Szondergárd úrtól származott. Az első kérdés a nemzetközi szervezetek belső auditálási jelentésére vonatkozott, különösen kiemelte az ENSZ-et. Számunkra, szembevőszék számára természetesen mindig érdekes és üdvös, hogyha extra információhoz férünk hozzá, és felhasználhatjuk ezt az információt, ez tehát mindenképpen egy jó irányba tett lépés. És a közös irányításról szóló dokumentumról még beszélhetnék részletesebben is, de hogyha a belső jelentést megkapjuk a megfelelőségi nyilatkozat számára, akkor azokat nem tudjuk felhasználni a megbízhatósági nyilatkozat esetében, hiszen az a tranzakciókról szól, és a belső jelentések nem ezekről szólnak, de háttérinformációként mindenképpen hasznos ez. Tehát a belső audit jelentések a megbízhatósági nyilatkozat szempontjából csak korlátozottan hasznosak. A teljesítmény auditálás esetében azonban amikor megnézzük, hogy mit kaptunk a kiadott pénz fejébe, nagyon hasznos lehet a belső jelentés. Itt tehát fontos különbséget tennünk, tehát egyrészt itt van a DAS, amely tranzakció alapú, és itt van a teljesítmény alapú elszámolás, amely szempontjából ez mindenképpen hasznos. A második kérdése arra vonatkozott, hogy ugyanan optimisták vagyunk-e, mint a bizottság, ami az eredményeket illeti. Nem, nem vagyunk olyan optimisták. A hetes fejezet eredményei kielégítőek, de nem lehetünk elégedettek, ami a fejlesztési alapra vonatkozó eredményeket illeti. Itt növekedett a hibák aránya, és a bevezetőben említettem az öt éves időszakot is, és hogyha egy hosszabb időszakot veszünk, a, úgy gondolom statisztikai szempontból ez a helyes eljárás, akkor mind a hetes fejezetben, mind az általános költségvetés hetes fejezetében, mint a fejlesztési alap esetében túl magas az arány. Lehet, hogy egy kicsit komplikált kérdés, de talán érdemes lenne odafigyelni egy olyan számadatra, amelyre eddig nem figyeltünk oda. Érdemes az előfordulási gyakoriságot is vizsgálni a hibák esetében. Ekkor ugyanis azt láthatjuk, hogy a hiba sűrűség igencsak magas a fejlesztési alap esetében, mind a számszerűsíthető, mind a nem számszerűsíthető hibák esetében. Tehát fontos mindenképpen a arány gyakoriság vizsgálata is. A harmadik kérdés. Lehet-e az auditálás során az eredményekre odafigyelni? Ezeket szemügyre venni. Természetesen ez az indikátorok, mutatóktól függ, amelyeket felhasználhatunk, de hát ez gyakorlatilag a legfőbb kérdés, gondolom a bizottság egyetért velem ebben, mind ami a külügyi szolgálatot, mind ami a költségvetés egészét illeti. Tartok tőle, hogy csak részben kielégítő választ tudok adni, Először is, mivel a költségvetés támogatás egy nagy szelete a fejlesztési támogatásnak, és a bevezetőmben már beszéltem a konkrét számadatokról, jelen pillanatban az értékelési módszertan kidolgozása a bizottság feladatkörébe tartozik, a kísérleti fázison most jutnak túl, így tehát még sok a nyitott kérdés. Ezzel összefüggésben két további dolgot említenék. Egyrészt azt gondolom, hogy a költségvetési támogatás és az elért eredmények között nincs még konkrét kapcsolat jelen pillanatban. Világosabb választ nem tudok adni a felvetett kérdésre. És hogyha hozzáadjuk a költségvetési támogatáshoz a nemzetközi szervezeteken keresztül folyosított pénzeket, ez körülbelül egy milliárdra rúgott tavaly és az idén, tavaly és tavaly előtt, akkor azt láthatjuk, hogy az EU fejlesztési támogatását még mindig nagyon nehéz globálisan áttekinteni. Ezért tehát az eredményekre vonatkozó kérdés nagyon fontos. A biztos úr ezentúl volt olyan kedves egy holland tanulmányt idézni, én idéznék egy másik tanulmányt, néha ilyen eszmecsere alkalmával érdemes ilyet is idézni. Ez egy Egyesült Királyság belé tanulmány arról, hogy az EU-s költségvetési támogatásokat hogyan menedzselik. Ez év májusában jelent meg ez a tanulmány, nem olyan régen tehát, és arról szól, mint mondtam, hogy a költségvetési támogatásnak milyen hatása van az Egyesült Királyság szerint. A jelentés kimondja, hogy nagyon nehéz mérni ezt a hatást. Gondolom a legtöbbjük egyetérten ezzel. Folytatom. A legtöbb értékelés a középtávú eredményekre összpontosít. Ilyen a kiadások növekedése, gondolom, hogy ez nem egyenlő az eredményekkel, a politikai reformok és így tovább. Ami a gazdasági, a gazdaságra és a szegénység elleni küzdelemre tett hatás mérését illeti, ezt nagyon nehéz meghatározni, mert túl sok a változó, mondja a tanulmány. Tehát láthatjuk, hogy az Egyesült, hogy az Európai Unió egyik nagyobb tagállama is hasonló problémákkal küzdködik, ezt szeretem volna válaszként megfogalmazni Zondagárt jelentéstevő három kérdésére. Válaszol. Gajer úr, a másik jelentéstevő is kérdéseket fogalmazott meg, két érdekes felvetése volt. Az első a különböző hibaarányokra vonatkozott. A bevezetőmben megpróbáltam elmagyarázni, hogy más a hibaarány, az EDF, tehát a fejlesztési alap esetében, és más a vonatkozó fejezet esetében. Kérdés, hogy nagy tranzakciókról vagy kis tranzakciókról van-e szó, és hogyha több nagy tranzakció esetében nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, akkor lehet, hogy magasabb lesz a számarány. Tehát ez nagymértékben statisztikai kérdés és konkrétan említettem azt a tényt is, hogy amikor a fejlesztési alapról van szó, akkor az AKC országok is ide tartoznak, sokuk ugye afrikai ország. Szeretném ezt bővebben kifejteni, de azt hiszem, ezt említve már is világosabbá válik a helyzet a szakbizottsági tagok számára. Az utolsó kérdés szintén Gájer úr fogalmazta meg azt, a világbankra vonatkozott. Elégedettek vagyunk-e a hozzáférés, hát persze mindig örülünk a hozzáférésnek, de a főbb kérdés, hogy a bizottság elégedette. Hát a számvevőszék ugye auditál, és a bizottság munkáját auditálja, nem a világbankét. Tehát mi a bizottság munkáját ellenőrizzük elsősorban. Ami a világbankot illeti, hogy egy kicsit pontosabbak fogalmazzak, és nem akarom zsákba macskát árulni, nemrégében nehézségekbe ütköztünk, amikor részletes információkat kértünk a 2012-es megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó auditálás során ö, információkat kértünk a Világbanktól, Az ilyen nemzetközi szervezetek többsége esetében várható, hogy a közeljövőben megoldódnak a problémák, remélhetőleg hosszú távon is, és azt hiszem, ami nemrégiben történt, azt mutatja, hogy így fogalmazzak, további haladásra, előbrejutásra van szükség, ami a Világbank részéről az információhoz való hozzáférést illeti. Remélem, hogy ezzel kielégítő választ tudtam adni Gájer úr kérdésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A jelentéstevők esetleg szeretnének még mondani valamit? Szendergaard noch, ja? Szendergaard úr. Köszönetet szeretnék mondani az őszinte vitáért, most elkezdjük ezt a jelentést megírni, és természetesen figyelembe fogjuk venni mindazt, ami elhangzott. Köszönjük szépen, hogy elkötelezte magát amellett, hogy még további válaszokat is adjon. Szerettünk volna bizonyos pontokat tisztázni, és nagyon örülök annak, hogy ez írásban is megtörténhet majd. Köszönöm szépen. Köszönöm mind a számvevőszék, mind a bizottság előadását és válaszait. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon hasznos volt ez a délelőtt Pibax és Hen biztosokkal, illetve a számvevőszék képviselőjének munkáját is nagyra értékeljük, köszönjük, hogy eljöttek. Nagyon élénk volt a vita, számos kérdés hangzott el, hatékony volt a ma délelőtti munka, ezzel ezt a két napi rendi pontot lezárom. A következő kokobú ülésre január 10-én kerül sor a jövő évben. Mindenkinek köszönöm a munkát, a jelenlétet. Mindenkinek boldog karácsonyt, és jó új évkezdetet kívánunk. És remélem, hogy a 2013-as év sikeres lesz.